Mes chers collègues, Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit! Vous êtes aussi au, au... A közlekedési szakbizottságban ülnek. Mindenkit üdvözlök. Üdvözlöm a nemzeti parlamenti képviselőket, és természetesen az európai parlamenti képviselőket, akik eljöttek a mai ülésre. 33 képviselő érkezett hozzánk nemzeti parlamentektől, ezek közül 9 bizottsági elnök és 9 bizottsági alelnök, összesen 16 uniós tagállamból érkeztek, plusz Norvégiából és Svéd Szerbiából. Szerbia is jelen van tehát. Olyan témával foglalkozunk, ami nagyon szenvedélyes téma számunkra, mindannyiankat nagyon érdekel, az európai közlekedési hálózatok fejlődése, és természetesen a mobilitási rendszer jövője. A szakbizottságban tudjuk, hogy az európai közlekedési rendszer hatékony kell, hogy legyen modern, kell, hogy legyen. Ez rendkívül fontos, mert lehetővé teszi európai állampolgárok számára, hogy gyorsan, könnyen tudjanak utazni az uniós országokban, illetve a szomszédos országokba is hasonló módon jussanak el, illetve akár még távolabbra is. Klíma céljaink vannak, szociális céljaink vannak, energia céljaink vannak, de mindenek előtt a célunk az, hogy a szolgáltatás legyen megfelelő. A közlekedés kulcsfontosságú elem a, ahhoz, hogy helyet lehessen változtatni. Ma készítjük elő a mobilitás jövőjét. A mobilitás fenntartható kell, hogy legyen, tartós kell, hogy legyen. Tudom, hogy az új szolgáltatásokkal, az innovációnak és a szolidaritásnak köszönhetően ezt meg tudjuk valósítani. Az Európai Közlekedési Hálózat politikája a e TEN-T 2013-ban került elfogadásra. Ennek a célja, hogy ezen területeken elérjük a kitűzött célokat, méghozzá európai, nemzeti és regionális szinten is. Előttünk áll egy nagy kihívás, Nagyméretű ez a kihívás, lelkesen kell foglalkoznunk ezzel, jó irányba kell mutatniuk a befektetéseknek. Támogatásra van szükség a TNT megvalósításához. A befektetések az európai közlekedési hálózatban nagy mértékben a tagállamoktól függenek, illetve az Európai Uniós programoktól, például az összekapcsoló mechanizmus Európában. Ahogy tudják, az Európai Unió költségvetése 2020-at követően, amiről most folyik a tárgyalás, ez fogja meghatározni, hogy milyen eszközök fognak rendelkezésre állni a jövőbeni infrastruktúrális hálózat befektetésekre. Ma lehetőségünk van arra, hogy eszmecserét folytassunk, és Öttinger úrral is eszmecserét fogunk folytatni, aki a költségvetés és az emberi források biztosa. Így tőle megtudhatjuk, hogy az Európai Bizottságnak mi a célja a közlekedési szektorban. Mielőtt megkezdenénk az ülést és meghallgatnánk az első vendéget, szeretném a bizottságban üdvözölni egy delegációt, akik Moldáviából érkeznek, Romániából, ha fölállnak, akkor látjuk, hogy hol vannak, és szeretném Önöket üdvözölni itt a szakbizottságban. Meg is kezdjük a első részét a mai eszmecserejének, közlekedési hálózatok, a helyzet és a jövőbeni perspektívák. Szeretném üdvözölni a szakértőinket, Zsali Kalszon a bizottság részéről, ő a MOVE főigazgatóságon belül a közlekedési befektetési egységnek a vezetője. Üdvözlöm a szakbizottságunkban. Matyio Gross urat is üdvözlöm. Ő a TNT-nek a koordinátora, tehát a központi hálózattal, a folyos, közlekedési folyosókkal, a nyugat-kelet és mediterrán folyosókkal foglalkozik. Daniel Ibanez úr, ön közgazdás és a közgazdasági szempontokat fogja bemutatni nekünk. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mark van Dijk urat is szeretném üdvözölni. Ő a Rotterdami kikötő külügyi vezetője. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Ahhoz, hogy a legjobban meg tudjuk szervezni a vitát, azt szeretném kérni a résztvevőktől, a nemzeti parlamentek képviselőit, hogy töltsék ki a nyomtatványt, különböző színű nyomtatványok állnak rendelkezésre a két szekcióra. Ezzel tudjuk majd beosztani a biztos úrral is a kérdés-válasz idejét. Az európai képviselőknek pedig azt mondom, hogy szokás szerint elég, hogyha film van de Kamp, önnek is mondom, hogy önöknek elég csak a kezüket fölemelni. Nem kell papírokat kitölteni, van de Kamp úr, elég, hogyha jelentkezik. Úgyhogy köszönöm. Azt kérem, hogy mindenki koncentráljon a legfontosabb témákra, fontos, hogy lelkes vitát folytathassunk, és mindenki hozzászólhasson. A nemzeti képviselők részére azt mondom, hogy két perc áll rendelkezésükre, és én vagyok a főnök, úgyhogy ha két perc, az két perc, a mikrofont el fogom venni, így tehát ezt most mindenki tudja. Mielőtt, illetve az a lényeg, hogy minél többen hozzászólhassanak, és ezért a kedves tolmácsoknak azt szeretném mondani, hogy az ő érdekükben is szeretném, hogy betartsák a felszólalási időt. Azt kérném a nemzeti parlamenti képviselőktől, hogy ne beszéljenek túl gyorsan, azért, hogy a tolmácsolás megfelelően működhessen. A felszólalóktól azt kérem, itt ülnek mellettem a tribünön, tehát önökkel is szigorú leszek, önök is tartsák be a hozzászólási idejüket. Így tudjuk betartani a azt, hogy a vita minden pontjára sor kerülhessen, hogy meghallgathassuk a nemzeti képviselőket, az európai parlamenti képviselőket. Minél előbb kérem, hogy jelezzék, hogyha hozzá szeretnének szólni a témához. Tehát a nemzeti parlamenti képviselők, még egyszer mondom, ha szeretnének hozzászólni majd a vitához, akkor a kék papírt töltsék ki, Kérdezem, hogy a játékszabályok egyértelműek-e? Igen, mindenki megértette. Akkor kezdjük is meg. Kezdjük meg, meghallgatjuk az első vendégünket, Colson urat, öné a szó. 7 perce van. Öné a szó. Köszönöm, Deli asszony. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani a meghívásért, és azért, hogy ma az Európai Parlament képviselői és a Nemzeti Parlament képviselői találkozhatnak. A TNT politika szoros kapcsolatot kíván létrehozni a nemzeti és az európai fellépés között közlekedési infrastruktúrális politika területén, és az ilyenfajta események rendkívül hasznosak eh, e tekintetben. A TNT politika 25 év óta létezik, és úgy gondolom, hogy jelentős változásokhoz vezetett. Először is a vasút, a közút és a belvízi utak hozzáférése ezeken a közlekedési módokon nagy mennyiségű áruszállítása történik, és itt fejlődés, jelentős fejlődés következett be. Aztán az összekapcsolás a nemzeti határoknál előrelépett, és most már nyitottabb, a regionális együttműködés számára is nyitválnak. Bécs, Pozsony, Budapestet említeném, vagy Kopenhága, Malmö útvonalat említeném. Harmadik megjegyzésem a kiegyensúlyozott infrastruktúra fejlesztést az unió minden területén biztosítani tudjuk. A szomszédos országokat is bevonják ezekbe a munkákba. Negyedik megjegyzésem, 10.000 kilométer nagysebességű vasúti vonal alakult ki. Ez egy hatalmas Európai Uniós eredmény. Annak ellenére, hogy ma már ez normálissá vált a az állampolgárok és az üzleti utazók számára. Ötödik pont, a közlekedés szervezési szolgáltatások alakultak ki, mint például az RTMS a vasút számára, vagy a LISK a belvízi hajózás területén. Öt, hatodik pont az összekapcsolás a különböző közlekedési módok között az utasok és az áruszállítás számára is. A most már nemzeti EU és EU szinten is foglalkozunk a különböző közlekedési módok összekapcsolásával. Ezek a vállalások nemzeti szintű teljesítményeken alapulnak. A közlekedési infrastruktúra fontos befektetés a tagállamokban. A projektek előkészítése és végrehajtása nemzeti szabályok és eljárások alapján történik. Az EU TNT politikája azzal, hogy EU perspektívát biztosított a nemzeti perspektívák mellé, előnt jelent egész Európa számára. Az elszigetelt nemzeti szintű fellépések összegénél több, most már az EU szintű előrelépés. 2013-ban indult a jelenlegi TNT politika, itt átfogó hálózatok kialakítása a cél, Különösen olyan hálózatokra kívánunk koncentrálni, amelyek a leginkább fontosak stratégiai szempontokból a kohéziós, hatékonysági, fenntarthatósági célok szerint, és előnyös a felhasználók számára. Továbbá azt is szeretném elmondani, hogy a befektetések kezelése is cél volt, azért, hogy olyan időszakban, amikor költségvetési megszorítások vannak, akkor is legyen lehetőség az előrelépésre. A öt év telt el a végrehajtásból, és most már látjuk, hogy milyen kihívások állnak előttünk. Finanszírozás, az új Connecting Europe Facility javaslat a költségvetéssel együtt, amit a bizottság biztosított a következő több éves pénzügyi keretben, EU szinten próbálnak választ adni ezekre a kihívásokra. Most nem fogok belemenni itt a részletekbe, már csak azért sem, mert a második panel témája lesz ez. Együttműködés a határokon átnyúló módon. Sok különféle szereplő bevonása, főleg a regionális és helyi szinten. Ez az elsődleges feladata az európai koordinátoroknak. Gross úr, Simpson úr néhány aspektusát fogja bemutatni ennek a munkának a mai napon. A harmadik kihívás a nagyobb és kisebb projektek párhuzamos támogatása. Az európai koordinátorok bemutatták, hogy a párhuzamos megközelítés mennyire előnyös. Itt februárban a Transzakbizottságban számoltak erről be. A tentének a összeegyeztetése az összes közlekedési területtel, interoperabilitás, biztonság, fenntarthatóság, termékbiztonság, ez a következő kihívás. Például a töltő infrastruktúráknál ki kell alakítani az alternatív üzemanyagok töltési lehetőségét is, ez is kapcsolódik a tentéhez. Ez csak akkor fog megvalósulni, hogyha a folyamatosságot biztosítani tudjuk a határokon átnyúló módon. Vagy pedig a közúti biztonság, ez szintén rendkívül fontos célja a következő CEF-nek, és jobb ennek a kezelése is az infrastruktúrához képest határon átnyúló keretek között. Itt is az európai koordinátoroknak fontos a szerepe, hiszen ösztönözni tudják a kezdeményezéseket ezen a területen. tisztelt képviselők! Úgy gondolom, hogy a TNT szakpolitika, amely EU és nemzeti szintű eh, műveleteket tartalmaz koordinált módon, egyetemű példája az olyan szakpolitikának, amely jelentős eredményeket hozott. Olyan eredményeket, amelyek kézzelfoghatóak, és ezért eh, láthatóak az állampolgárok számára. Meg vagyok győződve arról, hogy önök is mindent meg fognak tenni azért, hogy a jelenlegi bizottsági CEF javaslatot támogatni fogják, valamint a költségvetési javaslatot is, ami erre a területre vonatkozik a következő több éves pénzügyi keretben. Köszönöm szépen a figyelmüket. Merci beaucoup, Monsieur Colson. Köszönöm szépen, Colson úr. És akkor már is folytatjuk Gros óra, 7 perce van. Köszönöm, elnök asszony. 7 percem van, hogy a koordinátor szerepét bemutassam. 9 folyosóról kell, hogy beszámoljak, transzeurópai folyosóról, és Wayne Simpson kolléga is itt ül mellettem. Itt úgy hívják, hogy horizontális dossziék, amikkel ők foglalkoznak, az RTMS, illetve a tengeri autópálya, ezek a párhuzamos témák. Azért azon dolgozunk, hogy az európai folyosok valóban működjenek. A közlekedési befektetés a növekedésbe, a foglalkoztatásba való befektetést is jelent, valamint a klíma szempontjából is fontosak, ez nagyon fontos a közlekedés területén. Én az Orient East Med folyosónak vagyok a felelőse, Észak-Németországból indul, Görögországig jut el, illetve Ciprusig. Most már az utolsó időszakban vagyunk. 80% befektetése a vasútak kapta, 80%-et a befektetéseknek. Aztán a Road to Rail téma is rendkívül fontos ezen a területen. Az pénz, ami a Connecting Europe Facility területén rendelkezésre áll, ezt az eszközt 95%-ban már felhasználtuk. Ebben a kontextben el tudom mondani, hogy vagy a, majdnem az egész keretet felhasználjuk, az összes tagállammal egyeztettünk, az érintett tagállamokkal. 410 projektet készítettünk elő, és most készítjük elő a munkát a következő tervezési időszakra. Tehát körülbelül ez a koordinátor munkája Európa összekapcsolása az emberek összekapcsolását jelenti, de azt is jelenti, hogy felkészítjük Európát a külvilággal való összekapcsolásra. Ezért látjuk, hogy mennyire fontos a tengeri kikötők és a légi kikötők, a repülőterek szerepe koherenciát kívánunk biztosítani a jövőben esetleg csatlakozó országok szempontjából is. A kormányzás több szinten történik nálunk, a fő partnereink a tagállamok, ez egyértelmű, de vannak regionális és helyi partnereink is. Számunkra fontos, hogy a projekt elfogadása az a tájékoztatástól is függ arról, hogy milyen tájékoztatást biztosítunk mi közösen az országok, a régiók számára, illetve a közepes és hosszú távú hatásokat így lehet megbízható módon felmérni. A koordinátor szerepét azt, ahogy az egyik kollégám mondja, nem diktátorként kell tekinteni, hanem támogatóként a dossziék tekintetében. Mi hiszünk a megvalósításban, a kreativitásban, az együttműködésben, és konkrét tapasztalataink is vannak a közvetlen kapcsolatban állunk a tanácsal és a bizottsággal, és ez is megkönnyíti, hogy a pénzügyi eszközök felhasználása hatékonyabb legyen. Fórumon találkozunk. A fórumokon a projekt által érintett összes szereplő jelen van. Közösen készítjük elő azt, amit mi úgy nevezünk, hogy work plan, munkaterv. Elnök asszony, itt van az utolsó példány ebből. Ez a harmadik munkaterv a folyosó tekintetében, ez már a következő időszakkal foglalkozik. Amikor holnap a CEF pénzügyi támogatásáról fogunk beszélni, akkor nem csak pénzről fogunk beszélni, hanem konkrét tervekről, konkrét projektekről is, amik a munkatervben benne vannak. Tehát az én esetemben például az összes munkatervet az összes ország közlekedési minisztere alá kell, hogy írja. Tehát ez nem egy diktátum, ami föntől érkezik, hanem és nem is egy, egy egymás mellé helyzet projekteknek az összessége, hanem ez egy valós közös projekt. Az interoperabilitás és az európai standardok fontos kritériumok számunkra. Főleg a vasút esetében tudjuk, hogy sok probléma él még ma is, és ezért rendkívül fontos, hogy európai szintű technikai standardok létezzenek közepes középtávra a mobilitást támogatja ezt Európában, de ez meg fogja védeni Európa helyét globális szinten a kutatás és a technikai területén is. Tehát két szempontból is fontos ez a kérdés. A technikai kritériumokon túl ezeket rendkívül fontosnak tartjuk, az RTMS, a jelzőrendszer a vasút mentén rendkívül fontos szerepet játszik. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy nem csak a befektetésekkel foglalkozunk, hanem úgy gondoljuk, hogy operatív szabályoktól is függ a vasút hatékonysága. A folyosóval kapcsolatban a példa, amit én kísérek, amikor Hamburgban felszállnak egy vonatra, és Görögországba akarnak menni, legalább 20 órás várakozások vannak a határokon. 1 milliárd plusz befektetés azért, hogy egy órát megnyerjünk a út megtétele során, de ugyanakkor 20 órát kell várni a határokon, ez nem megfelelő. Tehát ezért az összes határa meg kell vizsgálnunk, hogy milyen problémánk léteznek, tehát a mi célunk, hogy ez a 20 óra csökkenjen le 2 órára. A nagyon eltérő gazdasági, szociális, politikai szempontból azok a régiók, amelyeken áthalad egy folyosó és ezért nagyon fontos, hogy európai szinten megvalósuljon az együttműködés. Mi a folyosó mentén ezt egyértelműen látjuk, és amikor elmagyarázzuk az előnyöket a közös vállalkozás tekintetében, akkor is látjuk ezt. Tehát a határ átlépése pont az a terület, ahol Európának lehet szava. A meg kell, hogy magyarázzuk, hogy a folyosónak a valós plusz értéke Görögországban, Romániában kell befektetni, de ez Hamburg régiójának is előnyös, és fordítva is. Tehát ezt tartjuk fontosnak a folyosók szempontjából, ezt a meglátást szeretnénk, ezt a perspektívát szeretnénk megtartani a jövőre vonatkozóan is. Reméljük, hogy finanszírozás szempontjából, de a tagállami kapcsolatok szempontjából is gyümölcsöző lesz ez az együttműködés. Köszönöm szépen, Gross úr! Következő szakért, szakértőnk, Ibanez úr, és ön fóliákat is készített. Ibanez úr, kapcsolja be a mikrofonját. Köszönöm, nem tudom, hogy megy-e, sikerül-e beindítani, valaki tud-e nekem ebben segíteni. ça, ça ne démarre pas. <laughs> voilà. Merci. Bien que ce projet soit l'un des plus chers en Europe, il... Na, megjött. Tehát a, a projekteket sok polgár dogmatikusnak, ideológusnak tartja, és 26 milliárd eurót valóban sokan, sokalnak a francia költségvetési, európai, olasz költségvetési korlátok tükrében meg szeretnék vizsgálni, hogy egy milliárd beruházás ellenére miért nem sikerült mindent felhasználni. Hova lett? Na. Hogy a projektet alátámasszuk, a, ugye láttuk, hogy növekszik az utas és a teherforgalom. Il en est annoncé 4 millions. 2011-re 12,1 millió utast tervezünk, 2015-re 2 millió, 40%-a növekedés. Ilyenfajta számok alapján indult el a projekt. 2016-ban egy új terv készült, ez még messzebb van a valóságtól. 2017-re 3 millió tonna árut, illetve 16 millió tonna plusz árut terveztek. Összesen 61 millió tonna áru szállítása volt a tervezet. Igazából 22 millió, tehát körülbelül az egy harmada a tervezetnek valósult meg. A francia-olasz tapasztalat mutatja azt, hogy az áruforgalom itt jelentősen csökken. Ugyanakkor Svájc és Ausztria irányába pedig növekedett. Ez a grafika is mutatja, hogy eltérőek a feltételek. Éveken keresztül eh, Svájc és Ausztria kihasználta az intermodalitást a meglévő vasúti hálózaton keresztül. Franciaország ugyanolyan infrastruktúrával minden területen csökkentést mutat, a sík területen és a eh, hegyekben is, és eh, ez azt jelenti, hogy az francia-olasz forgalom csökken, mert csökken valójában az ipari termelés is, hiszen a delokalizáció már eddigre érvényes lesz. A Lyon-Torino vonalon csak akkor lehet előnyös ennek az új vonalnak a megnyitása, hogyha hasonló módon jár el Francia és Olaszország, mint Ausztria és Svájc. Mindezt végre a támogató is elfogadta. Demenil úr, aki a Lyon Torino vonalnak a igazgatója, elismerte azt, hogy eh, nem szabad, hogy prioritást kapjon ez a vonal, hiszen vannak egyéb prioritást élvező vonalak is. Folyeta úr az olasz kormány részéről azt mondta, hogy a tíz évvel ezelőtti terv kétségtelen, hogy nem valósult meg a valóságban. Franciaország és Olaszország számára a hatalmas költsége van az áruszállításnak. A DG, tehát a MOVE főigazgatóság szerint a francia-olasz határon a közúti szállításoknak 30%-kal magasabb a költsége, mint a vasúti szállításnak. A vasúti vonal, ami már most létezik, a 80-as években 120 volt az aránya a áruszállításnak, 40 a utasok esetében. Gyakorlatilag nem igazán változott a helyzet 2003-ig. A határellenőrzés is volt, most nincs határellenőrzés, így két órával csökkent a útvonal, és az infrastruktúrákat nem használják ki még megfelelően. Mindenek ellenére Franciaország és Olaszország eh, a hatodá forgalmat folytatja most le, akár áruszállítást nézünk, akár eh, utasforgalmat. Egy millió a kamionforgalom. Itt eh, két korlátozás van a 350 napos korlátozás, illetve a 16 tonnás korlátozás. Így ki lehet számítani a meglévő kapacitást. Ez azt jelenti, hogy 350 nap alatt kb. 1 millió kamiont lehetne elvonni a közútról. A meglévő kapacitásnak a 67%-áról van szó, Franciaország és Olaszország 2050-re el tudná élni azt a célt, amit a fehér könyv tartalmazott Európai Unió részéről. Senki nem lép fel ez ellen, senki nem mondja azt, hogy be kéne tartani azt a megállapodást, amit Franciaország és Olaszország kötött. 50 cikk szerepel három aláírt egyezményben, egy pénzügyi memorandum és egy levélváltás Franciaország és Olaszország között. Semmilyen büntetés nem szerepel a megállapodás, megállapodásokban, csak a bírósági kikötés szerepel a meglévő vasúti hálózat kihasználása tekintetében ez fontos tiszteletben kell tartani a megállapodásokat, de teljes mértékükben. Franciaország és Olaszország vállalása az, hogy építenek vagy megépítetik közösen a közös szakasz, de ez csak gyakorlatilag csak a határon átnyúló alagút. Franciaország 14 kilométerre pluszt vállalt a alagút megépítése tekintetében hogyha Franciaország nem építi meg a saját 33 kilométerét, akkor Olaszország megtagadhatja a projekt költségek fizetését. A teljes alagút megépítésének a finanszírozása rendelkezésre kell, hogy álljon. A, ugyanakkor most ez a helyzet, a megállapodásokat tehát mindenki igyekszik tiszteletben tartani, de fölmerül a kockázat, hogy hogyan kezelték ezt a dossziét a nyilatkozatok tekintetében. Meg kell, hogy említsük, hogy az egyik szereplő azt mondta, hogy a végleges munkákat úgy mutatták be, mintha előkészítő munkák és tanulmányok lennének, azért, hogy 50%-os támogatást lehessen elérni, és nem pedig 30%-os támogatást fölmerülhetnek a kérdések, hogy ki fogja vállalni az újabb költségeket. Perpignan Figueres vonalon a csődbe ment már az a társaság, amely itt az építéssel foglalkozik, annak ellenére, hogy 58%-os támogatást kapott, háromszor annyi az áruszállítás, és háromszor annyi az utasforgalom is, mint a Lyon-Torino vonalon. Ez nagyon sérülékeny, érzékeny költségvetési kérdés. Fölmerül az a kérdés is, hogy az összes francia közigazgatási hatóság elutasította a Lyon-Torino vonat, és még 2018-ban is azt mondták, hogy előnytelen gazdasági szempontból ez a vonal. Föl kell függeszteni ezt a projektet, tiszteletben kell tartani az egyezményeket, ezt nagyon nehéz ügyeztetni. Itt több milliárdos költségről van szó, amire ma lehetőség van, az az, hogy meg kell vizsgálni ezt a le- helyzetet, és mindig bizonyítékokat kell kérni, amikor valaki felveti ezt a témát. Köszönöm szépen a szakbizottságnak a meghívást, és köszönöm a tolmácsoknak a fordítást. Köszönöm szépen, Daniel Libenez úr. Most akkor folytatjuk, folytatjuk. Hét percben Mark Dijk úrral Rotterdami kikötő külügyi felelősével. Nekem is lenne néhány mutatni való diám. Köszönöm. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a meghívást. Nagy megtiszteltetés ez számomra. Egy kicsit a kikötőről is beszélnék, de inkább a koridorokról és a problémákról. A Rotterdami kikötő Európa egyik talán illetve hát legnagyobb kikötője, és ha csak a holland piacra szolgálnánk ki, akkor soha nem lettünk volna ilyen nagyok. Az európai piac révén jöhettünk létre, és alakulhattunk így. Fontos azt is tudni, hogy ha nézik ezeket a számokat, hogy fontos szerepet játszunk a régióban, ugye 180 ezer embert foglalkoztat a kikötő és térségek közvetlenül, és a holland GDP megfogható 3,5%-os részét forgatjuk itt meg. Úgyhogy ugye a konténer szolgálatos csak 30%-át teszi ki a forgalomnak, főleg a bulk a csomagolatlan termékek, a vegyi anyagok, az olaj teszik ki a többi 70%-ot, egyéb ipari alapanyagok, nyersanyagok, termékek, de gyakran ugye konténerben mérik a kikötők teljesítményt, és hát ebben sem maradunk el a legnagyobbaktól. Hamburgra, Antwerpenre nagyjából ugyanezek az arányok érvényesek, mindegyik kikötő logisztikai, ipari kikötő és hatalmas körzete van. Az egyes régiók vonzáskörzetét látják. Ugye Hamburg és Rotterdam a narancssárga részét tekinti közvetlen beszállítási körzetének Európának, tehát egész Észak-Nyugat-Európát. A balti kikötők a kék térséget szolgálják ki elsősorban, itt akkor most harmadik országokról nem beszélünk, csak az európai lefedettségről. Rotterdam három közlekedési koridor on is rajta van, az Észak-tengeri Balti koridor az egyik ezek közül. Ez fontos üzenet, hogy a TEN T politikát mi nagyon nagyra értékeljük, folytassák kérem ezt is, mert az európai piac ezek nélkül nem lehetne meg, ez az Európa ütő erejé, az alap infrastruktúra részei ezek a nagy utak, de nagy kihívásaink vannak. A modális átállás Rotterdamban is zajlik, 48%-át kamionok hozzák a konténereknek, 42%-át vagy 30%-át uszályok, és a többi az egyéb kategória. Ezt, illetve a csatornarendszerek, ez egy terv, itt amit látnak. A kép, ha jól megnézik, ez csak egy rajz. Az Európai Bizottság azonban a TENTÉ programon belül ezt támogatja. Azt szeretnénk, hogy a kikötőtől közvetlenül tudjanak a kamionok eljutni mindenféle kanyarok nélkül Németországba. Az úgynevezett third trackhez való átkötést akarjuk megépíteni. És Rotterdam és háttérországgal között is a modális váltást próbáljuk levezényelni. Rotterdam maga is nagyon sokat költ erre. A vasúti csatlakozások további kiépítése érdekében, hogy ez valódi forgószínpadszerűen működjön, mert sokkal szűk keresztmetszet. A modul shift nyilván a fenntarthatóság jegyében kell, hogy megvalósuljon, és a digitalizáció is fontos segítség lehet ebben a digitalizáció azért az egyik fő csapás irányunk, ez a háttérországa való összeköt, optimális összeköttetést jelenti, utilag, de információs értelemben különösen, és felgyorsítaná a folyamatokat. E, egyszerűnek és logikusnak tűnik, de ez egy nagyon bonyolult feladat, és nem sikerült még teljesen megoldani, pedig sok mindent lehetne még automatizálni az adatcserében is, és a ellenőrzésben. A tentén belül ugye mi vagyunk Európa legnagyobb energia kikötője, energia hordozókat befogadó kikötője, és ez ehhez egyéb csatorna kiépítésre is, és sővezeték kiépítésre is szükség lenne. Az Európai Tengeri Kikötők Föderációja Szövetsége két héttel ezelőtt elvégzett egy felmérést, önök is, a nemzeti parlamentek is megkapták ezt egyébként, a megfelelő szakbizottságaik, de itt az látható, hogy milyen beruházási igények, eh, szűk keresztmetszetek vannak most Európában. A következő időszakban mire kell főleg odafigyelni? 37%-es, ez még nagyon nagy, nagyon magas, az alapinfrastruktúra építési igény. Tehát a TEN-T-ben is még óriási lyukak tátonganak, de látják ott van, hogy a digitalizáció, az 5G bevezetése, a hamburgi kikető dolgozik ezen, főleg Rotterdamban mi meg az energiainfrastruktúra építését fejlesztjük, ugye azt támogatjuk, hogy a lakossági hő, a, a gőz, tárolás, szolgáltatás, fűtés területén előre lépjünk. A Connectivity Corridor 2.0 program jegyében zajlanak már ezek, de a TNT programok is nagyon fontosak, szeretném szor is hangsúlyozni, nem szabad őket abba hagyni. Miközben új típusú fejlesztéseket is végzünk, a hagyományosokban, is nagy az elmaradás. A kikötő nyilvánvalóan hatalmas hozzáadott értéket képez a kereskedelem szempontjából az utolsó tenti során csak 4%-át kapták meg a pénzeknek a kikötők. A vasutat fejlesztette elsősorban a TNT projekt. Mi szeretnénk azért nagyobb arányban részesülni ezekből a fejlesztésekből. Ezek egymást feltételező fejlesztések, a hinterlanddal való összekötöttséghez mind a kettő kell. Végül pedig a fő kihívásokról, hogy betartsam a 10 percet. Az új CEF2 javaslat lényege a következő. Vannak, valószínűleg önök is tudják, hogy a kikötők, de nem csak a kikötők számára, általában logisztikai habok számára a hinterlanddal való összekötöttséget, elsősorban az energia át irány, energiahordozók átirányítás és digitalizáció fejlesztheti, javíthatja. Több kutatásra lenne szükség a tekintetben, hogy a végrehajtásban milyen hiányosságok vannak. Az új Horizont program végül is majd ezt úgy néz ki, hogy támogatja, és a legfontosabb üzenet rá az utolsó, a kikötői infrastruktúrák fejlesztése alapvető fontosságú. 40%-át a projektek költségvetésének az interkonnektivitésre, és ahogy mondtam már, az energiaügyi összekötöttségre kell költeni. Köszönöm szépen a Rotterdami kikötő beszámolóját. Most akkor megnyitjuk az eszmecserét, és elsőként két percben Dad úrnak adok szót, aki Romániából érkezett hozzánk. Hol van? Ott van. Üdvözöljük, és már is megkapja a szót. Köszönöm szépen! Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, és azzal kezdeném, hogy Románia elkészítette a beruházási mestertervét, a közlekedési beruházásokat illetően a projekt szintje, illetve a menetrend szintjén azonosított projekteket teljes körűen jóvá hagyták. Az alapvető infrastruktúra finanszírozása, különösen a közlekedési infrastruktúra finanszírozása az egyik román prioritás – 2020 utáni éves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokhoz kapcsolódóan. Románia úgy gondolja, hogy a kohéziós politika az egyik legfőbb finanszírozási eszköze a közlekedési beruházásoknak. Tekintettel arra, hogy 2014-ben Tallinnban a közlekedési folyosók kapcsán irányváltás történt, a következőket szeretném elmondani. A gerinchálózat kapcsán, a TENTI Core kapcsán 2030-ig szeretne Románia finanszírozást biztosítani, habár el kell mondani, hogy a finanszírozási szükségletek és a hozzárendelt források között viszonylag nagy a különbség. Románia képes arra, hogy ezeket a közlekedési folyosókat befejezze, és még egyszer mondom, itt a legfőbb infrastruktúráról van szó, amely a 2014-2021-es pénzügyi időszak közepére volt ütemezve. Egyelőre még nem tartunk ott, ahol, ahol lenni szeretnénk, főként ami a, az európai összekapcsolódási hálózathoz kapcsolódó abszorpciós kapacitásunkat illeti. Szeretném megemlíteni azt is, hogy a román kormány nem régiben határozatot hozott arról, hogy a közbeszerzési beszerzéseket rugalmasabbá teszi a 2016 decemberében elfogadott európai szabályoknak megfelelően. Szeresképpen szeretném elmondani, hogy a 2014-2020-as időszakban közös projekteket hajtottunk végre, amelyek mind Nyugat, mind Kelet-Európa szempontjából fontosak. A 2020 utáni időszakban remélhetőleg külön odafigyelünk majd a kelet-európai közlekedési hálózatokra. Köszönöm, Baldó úr, egy kicsit többet beszéltünk két percet. Szeretnék mindenkit megkérni, hogy tartsa be a felszólás idejét, hogy mindenkinek szót tudjak adni. Bokis úr Lettországból, hol ül? Üdvözlöm, ön a szó. Labdien! ez tātad esmu Ines. Üdvözlöm Önöket! A legparlament képviselője vagyok, és a legparlamenten belül a gazdasági szakbizottságban dolgozom. Hangsúlyozni szeretném, hogy Lettország számára, úgy mint a szomszédos országokra nézvést is, nagyon fontos a tenté, mert eh, javítani szeretnénk a közúti közlekedés gerinchálózatán. Más országhoz, országokhoz hasonlóan azonban nálunk is nagyon fontos a vasúti közlekedés fejlesztése, remélhetőleg ezzel sikerül összekapcsolni hazánkat a nyugat-európai országokkal. Stratégiai szempontból, politikai, gazdasági és környezetvédelmi szempontból is fontos kezdeményezés ez várjuk a Rail Baltica projekt megvalósítását, reméljük, hogy a határidőknek megfelelően történik majd annak végrehajtása. Deli asszonytól és a kollégáitól azt szeretném kérdezni, hogy önök szerint a Rail Baltica projekt is prioritást élveze, illetőleg, hogy megfelelő forrásokkal kell -e azt ellátni. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen a Sender asszony a szó. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehetek ezen az ülésen, hogy meghallgathattam ezeket a prezentációkat. Ezek nagyon pontos, részletes beszámolók arról, hogy eddig mi történt, és hogy milyen kihívások állnak előttünk. Árnyék előadó vagyok a frakcióm nevében a következő 2021 utáni időszakra a CEF-nek, és szeretném elmondani, hogy abban mindannyian megállapodtunk a parlamentben, hogy a jelenlegi költségvetési keret a múltban meghatározott ambíciók tekintetében, vagyis az összes alaphálózat folyosójának a megépítése, és még ezt eh, nem is fejleszteném tovább, vagy nem emelném föl a globális hálózatokra. Tehát a bizottság ezeknek a szükségességét elismerte, ugyanakkor a jelenlegi költségvetési keret, amit a bizottság tervez erre, az nem elégséges. Továbbá képesek kell, hogy legyünk arra, hogy néhány témát részleten megvizsgáljunk. A nagy folyosókra szükség van, fontos, hogy ezeknek a kialakítása látható módon, konszenzusos alapon előre haladjon. Fontosak azok a szabályok, amelyek a bizottság harmadik közlekedési csomagjához kapcsolódnak. Azokra a szabályokra van szükség, amelyek megoldják a határmenti kérdéseket, a határ átlépést, a párhuzamos szabályokat, a túl terhes bürokratikus előírásokat. Meg kell vizsgálni, hogy itt hogy lehet könnyíteni a helyzetem. Második megjegyzésem, hogy be kell biztosítanunk azt, hogy a pénz lehetőségeket biztosít. Támogatásokra is szükség van, egyre fokozottabban be kell vonni a magánvállalkozásokat, de arra is szükségünk van, hogy a társfinanszírozás az ne legyen túlságosan terhes a tagállami költségvetések szempontjából. Fontosnak tartom azt is, hogy vannak olyan esetek, amikor arra van szükség, hogy a nemzeti programozás és a nem EU-s programozás az csak egy legyen. Nem engedhetjük meg azt magunknak, hogy eu szinten Brüsszelben elfogadunk egy tervet, mondjuk Lyon Torino, és aztán Párizs számára ez nem ez prioritást. Úgy gondolom, hogy azt kell ösztönözni, hogy a CEF a mostani európai szemeszter idején olyan tervek kialakítását ösztönözze, amelyek Brüsszel és a fővárosok számára is hasonló módon fontosak. Köszönöm szépen! Otoszon úr Svédországból. Hol ül? Üdvözlöm. Két perce van. Tack för ordförande. Jag vill ta tillfället i akt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy ehelyütt beszéljek a svéd erőfeszítésekről a TNT hálózat továbbfejlesztésében, valamint szeretnék síkra szállni az EM. ERMTS-szel kapcsolatos fejlesztések mellett. Úgy gondolom technikai megoldásokra van szükség. Ezekről ma már szó esett. Az interoperabilitás területén nem szabad kompromisszumokat kötni, emellett nem szabad késlekedni sem, hiszen hogyha az interoperabilitás területén hiányosságok mutatkoznak meg, akkor annak közvetlenül érezzük a hatását is. Ez történt Svédországban is, ahol Sajnos nem elégséges az a beruházási készség az ERMTS-be. Emellett úgy látjuk, hogy az állami támogatási rendszert is felül kell vizsgálni, illetőleg megfelelő pénzügyi forrást kell biztosítani a szükséges beruházásokhoz. Gondolok itt az RMTS-re, valamint a mozdonyokra, és így tovább. A nemzeti parlamentbeli kollégákat szeretném felhívni, illetve szeretném a figyelmüket felhívni arra, hogy az Európai Bizottság szubszidiaritás teszteket hajt végre. Svédországban ellenvetéssel éltünk a négy től a hatos cikkig terjedő szövegrészsel kapcsolatosan, a TNT hálózatok kapcsán felmerült bennünk a kérdés, hogy valóban szükséges-e a nemzeti hatóságok belső eljárásait EU-s szinten szabályozni. Mi úgy védjük, hogy ez sérti a régiók, a térségek, valamint a vidéki területek és az önkormányzatok autonómiáját. Ez azzal a veszélyére jár, hogy később a bíróságokon hosszas eljárásokat kell lefolytatni, és ez ismét csak veszélyeztetni a TENTI projektek végrehajtását. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm. Köszönöm szépen. Malodinovics asszonyi a szó. Jó napot, üdvözlöm. Szerbiából érkezett. Önni a szó, két perce van. Thank you. Thank you. Köszönöm. Először vagyok itt, bocsánat. Elnök, köszönöm, kedves kollégák! hogy mi részt vehetünk ezen a mai ülésen, ez nagyon fontos, mert számunkra, mert Szerbia ugye tárgyalásokban van az EU-val, ugyanakkor három nagyon fontos európai koridor, a mediterrán, az orient és a kereti és a Danubia koridor is átmegy rajtunk. És a közlekedés politika TNT ránk közvetlenül hat. Mi a kollektivitási napirendet végre szeretnénk hajtani a Balkánon. Ezt a fajta európai kiépítést támogatjuk, a regionális és nemzeti jelentősége is van ennek, az interkonnekciókat a személy és a teherközlekedésben egyáltalán egyaránt akarjuk. A tízes koridor már épül, és idén elkezdjük az első intermodális terminál építését Belgrádban. A szerb parlament erről döntést hozott, és a további intermodalitási beruházásokat is támogatja. A megfelelő normáknak való megfelelés azonban fontos. Aláírtuk a közlekedési közösségről szóló szerződés 2017-ben, ami egy szoros együttműködést eh, alapoz meg az EU-val ezeken a területeken. Köszönöm. Köszönjük. Első bizottsági alelnökünk Dominik eh, kap szót. Köszönöm szépen a kiváló előadásokat. A konnektivitási kiépítés különböző pilléreit, fázisait elkezdtük építeni. Egyes helyeken ez nagy hatékonysággal működik, a összekapcsolási eszköz és a belőle finanszírozott programok. Van egy operatív ügynökség és jó koordinátorok. A végrehajtó országok elkötelezték magukat emellett, más, más kérdés, hogy egyeseket noszogatni kell, de elkötelezettek. És ha a különböző operatív pénzeket és a szabályokat megteremtjük, akkor elindulhat az építkezés, az európai célok szolgálata, a hozzáadott érték teremtés, és így születik az igazi siker. Egy európai fővárosban sem kételkednek ebben, de további egyszerűsítésre lenne szükség az eljárásokban, mert az operatív programok, illetve az azokat végrehajtó operatőrök nincsenek mindig kellőképpen bevonva, pedig ők látják legjobban helyben, hogy mik a legoptimálisabb megoldások. És persze a túlzott tagállami szétdarabottsága jognak is ellenében hat a folyamatoknak. közlekedési ágazatban nagyon fontos, hogy a megfelelő eszközök és normák rendelkezésre álljanak. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, a spanyol parlament nevében azt az üzenetet hoztam el ma, hogy az európai közlekedési politika nagyon sokat tett azért, hogy Spanyolország be, tudja, be tudott kapcsolódni a belső piac működésébe, és továbbra is azon vagyunk, hogy építsük, fejlesztjük ezeket a hálózatokat, növeljük a kohéziót. Az Atlanti koridor és a Mediterrán koridor halad át rajtunk, és nagy örömmel látjuk azt, hogy az Európai Bizottság elfogadta azt a spanyol javaslatot, hogy az a mediterrán és az atlanti koridor fejlesztése az új rendeletbe is bekerül. Ez számos spanyol városnak nagyon fontos, és akkor még a Kanári, meg a Balád szigetekkel való összekapcsoltságról nem is beszéltem ennek fejlesztési szükségletéről. Köszönjük az Európai Parlament támogatását ezekben. 2020-ig pedig mi is azon vagyunk, hogy a magas sebességű vasúti kiépítéshez a saját eszközeinkkel is hozzájárulva befejezzük azt a folyamatot, amely Spanyolország valamennyi nagyvárosát hozzá köti az európai hálózathoz, illetve a kikötőinket bekapcsolja az európai hálózatba magas sebességű összekötetéssel. Köszönjük szépen! Kemeteres úr! Jól ejtem a nevét? Igen, ott van. Üdvözöljük, parancsolja. Köszönöm szépen elnök asszony a szót, és köszönöm a meghívást. A földközi tengeri koridorról ma már volt szó, az hangzott el róla, hogy ez az egyetlen koridor, amely Görögországon áthalad, de gondjaink vannak azzal, hogy a 2020-ig tervezett intézkedések és kiépítések megvalósuljanak, pedig mi is smart elektronikus jegykiadórendszerekben gondolkodunk, azt reméljük, hogy 2019-re ennek a programnak az első része lezárul. A azonban elég elmaradott a vasúti hálózata, és mi mindig is éppen ezért a kombinált közlekedésre helyeztük a hangsúlyt, tehát a tengeri és a szárazföldi buszos összekötetésekre, ugye ez az országunk földrajzából is adódik. Görögország Európa természetes kapuja, ugyanakkor nagyon hegyes, völgyes ország, energia ügyileg is, és turisztikailag is nagyon fontos hub, és azt szeretnénk, hogy az összekötettségünk a Balkán országaival javuljon, és nemzetközi finanszírozásban valósuljon meg a kiépítés. És ez maga is a hálózat, konkrét hálózat létrehozása fizikai értelemben is hozzájárulna a térség stabilitásához. Raddik úrral egyetértve úgy látom, hogy a tengeri közlekedést, a hajózást elhanyagoltuk. Mindig utolsó helyre kerül a prioritás listákon. Nekünk azonban ez az utasforgalom szempontjából is fontos, nem csak a teherforgalom szempontjából, mint egyes európai országoknak, hiszen nagyon sok szigetünk van, és a turistáinkat is szállítani kell, ezt a specifikumot figyelembe kell venni. Köszönjük! Most Kramer úrnak adok szót két percben. Köszönöm szépen. A közlekedés az az egyetlen ágazat, ahol nőttek a kibocsátások. Nagyon fontos lenne, hogy végre meg is valósítsuk azt, amit mindig mondtunk, hogy a vasútra való átállása közutakról megtörténjen. De továbbra is olyan fejlesztések vannak, mondjuk Torino 12 milliárdjával, amelyek a kibocsátások növekedéséhez vezetnek, miközben rövid szakaszok áthidalásával sokkal többet lehetne megtakarítani, és környezetileg is, tehát Berlin és Vroszláv között, ha meg lenne az összekötetés, akkor órákkal gyorsulna föl a közlekedés, és csökkenne a kibocsátás. Tehát sajnos ezek az óriás projektek lobby érdekek mentén szerveződnek, és nem a racionalitás, a környezetbarátság és a gyorsítás prioritásai mellett. Sajnos a bizottság sem képes ellenállni. Itt, itt Brüsszel és az Európai Vasút társaságnak helyet adó város között egy 800 méteres szakasz kéne csak kiépíteni, és három és fél óra helyett egy óra alatt oda lehetne érni, és 20 éve nem valósulnak meg ezek a rövid átkötések, Franciaország és Németország egyes városai között, miközben új nyomvonalakat építenek olyan helyeken, ahol már van. Jelenleg a vasúti közlekedésnek mindössze 5%-a gyors forgalmú vasút. Sok kirakat projektet csinál Európa, ahelyett, hogy észszerű kis beruházással megvalósuló nagy hozzáadott értékű kép, projekteket támogatna. Ezeket ne felejtsük el. Köszönjük, Krámer úr. Most akkor Ugye? Milyen izgalmas és dinamikus a vita? Na. Folytassuk. Kolakowski úrnak adok szót. Üdvözöljük. Két perce van. Szanowna Pani Przewodnicząca, wspierając... Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Az önök szakbizottsága munkájának a támogatása a közlekedés terén a célunk, és köszönöm önnek, hogy illetve önöknek, hogy támogatják a szükséges infrastruktúrális projekteket. Ezek összekötik Észak- és Kelet-Európa térségeit a nagy európai városokkal. Szeretném felhívni az önök figyelmét egy további projektre, amely az északi-déli közlekedési tengelyt érinti, összekapcsolja Európa északi és déli térségeit. Külön kiemelném ehelyütt a Kárpátokon áthaladó közlekedési folyosót. Ezek olyan közlekedési útvonalak létrehozását teszik lehetővé, amelyek a balkáni országokat összekötik a balti országokkal, ezáltal létrehozva egy nagyon értékes közlekedési tengelyt Kelet-Európában, összekapcsolva a Duna mentét a balti térséggel, és aztán persze meg kell említenünk az új sejemút kezdeményezést is. Ezek a kezdeményezések egy holisztikus közlekedési megközelítés fontos részét képezik, szinergetikát, szinergiákat építenek ki kelet és nyugat között, ezen a téren azonban ki kell építeni a szükséges közlekedési infrastruktúrát, ezzel elősegítve a gazdasági növekedést, valamint a, közlek- a kereskedelmet Kelet-Európa és Európa többi térsége között. Közutakra és vasutakra van szükség. Szeretném felhívni a figyelmüket egy olyan projektre, amelyre tavaly pályáztunk. Ez egy gyors vasúti összekötetést valósítana meg a balti államok között, Tallinnból indulva, Lengyelországon keresztül egészen Görögországig és Törökországig. Nagyon fontosnak tartom ezt a kezdeményezést. Vannak infrastruktúrális terveink ezen a téren, különösen ami vasúti részét illeti a projektnek. Ez a gyors vasúti összeköttetés nagyon fontos, mert kapcsolatot teremtene a kelet észak-kelet és dél-kelet között, elősegíteni a gazdaság növekedését, munkahelyeket teremtene, és előmozdítaná az Európai Unió szerepét a keleti részén a kontinensnek. A második világháború óta rengeteg kár érte a kelet-európai országokat, ezért megérdemlik az EU támogatását, ehhez kérjük az önök támogatását is, elnök asszony. Jelönen. Jelönen úr. Köszönöm, hogy eljött. Emlékszik ránk? Finnországban nagy vitát folytattunk önökkel. Emlékszik, ugye? Üdvözlöm. Elnézést, itt vagyok. Täällä nostettiin esille... Köszönöm szépen. Felmerült a Via Baltica jelentőségének kérdése. A Via Baltica nagyon fontos Finnország szempontjából is. Fontos, hogy a Via Baltica Helsinkin is áthaladjon, Helsinkiig és eljusson egy, egy alagút segítségével, majd elérje a, az északi tengert, és hasonló összekötetéseket kellene a vasúti közlekedésben is megteremteni. Finnországban a közúti infrastruktúra megépítéséhez nagyon nehéz forrásokat szerezni. Az olyan országokban, mint amilyen Finnország, ahol tehát nincs megfelelő támogatás, úgy gondolom valamiféle ösztönzőt kellene teremteni az infrastruktúrális beruházásokhoz, ezáltal lehetne ezen projekteknek lendületet adni. Érdemes lenne a támogatás új szerű formáiról is beszélni, hiszen ezek a források felgyorsíthatnák a fejlődést. Szeretnék azonban emlékeztetni arra is, hogy folyamatosan a hagyományos közlekedési módozatokról, köz, közúti közlekedésről beszélünk, valamint a vasúti közlekedésről, miközben a világ rohamosan változik. A jövőben véletlen elterjednek majd a drónok, valamint a Hyperloop technológia. Érdemes tehát az új technológiákra is gondolni, amikor a tentékről beszélünk. Köszönöm szépen a hozzászólást. Lavstrom hol ül? Üdvözlöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. A globális szállítmányozás nyertesei azok lesznek, akik az energiahatékonyságra és a környezetbarát megoldásokra is odafigyelnek. Észak-Európában a tengeri ágazat, tengerészeti ágazat élen járt, mert új technológiákat és új innovációkat dolgozott ki, amelyek hozzájárulnak az alacsonyabb kibocsátású és hatékonyabb működtetésének a nagy, hará- nagy hajók esetében. Az LNG technológia egy olyan technológia, amelyet északon alkalmazni kezdtünk. Emellett a, kö- a közúti közlekedés is nagyon fontos szerepet játszik, A tengeri autópályákat szeretném külön említeni. Fontos, hogy az új MFF-ben megnöveljük a kutatásfejlesztésre szállítandó forrásokat annak érdekében, hogy az európai hajózási ágazat dekarbonizációját is elősegítsük. De ahogyan Fantaik úr elmondta, oda kell figyelni arra is, hogy megfelelő pilot kísérleti projekteket hajtsunk végre, itt is fontos szerepet kaphat az EU-s finanszírozás. A finanszírozás hozzájárulhat emellett az EU-s gazdaság növekedésére és növekedéséhez és a munkahelyteremtéséhez. Munkahelyteremtéshez ezáltal Európa megtarthatja vezető szerepét a tengerészeti innovációs kutatás területén. A második megoldásom, megjegyzésem arra vonatkozik, hogy fel kell ismernünk, hogy Európa különböző területein különböző adottságokkal kell számolni. A Balti-tengerben például nagyon alacsony a sótartalom, Finnország emellett az egyetlen olyan partmenti országa a világnak, ahol az összes kikötő télen befagy, és általában az évszáz napján jég fedi a tengert. Ez befolyásolja a biztonságos navigációs lehetőségeket, és megnöveli az üzemanyag mennyisége, a szükséges üzemanyag mennyiségét is, túl a környezetbarát szempontból elfogadható szinten. Köszönöm. Köszönöm szépen a felszólalást. Megpróbálunk majd válaszolni, de mondta azt, hogy a szó. Köszönöm, elnök asszony. A kérdés előtt egy megjegyzéssel élnék. Fontos, hogy ilyen meghallgatásokat szervezünk. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani az előadóknak a prezentációért. A meghallgatás célja, hogy tájékoztatást kapjunk, azért, hogy ki tudjuk alakítani a véleményünket, és meg tudjuk tárgyalni a politikai kérdéseket sajnálatos módon látom, hogy ma három előadónk van. Ibané úr, szóljon, hogyha tévedek, de ő, róla azt mondják, hogy ő a legfőbb ellenzője a Linea Torino vonalnak, a leg aktívabb ellenzője a Lyon-Torino vasúti vonal kialakításának. Ha tévedek, akkor kérem, hogy szóljon fontos, hogy kiegyensúlyozott pozíciót alakítsunk ki. Hogyha van egy abszolút ellenzéki hozzáállás, akkor kellene, meg kellene hallgatnunk egy olyan előadást is, olyan személy részéről, aki viszont támogatja ugyanezt a projekteket. Milyen alternatívát lát ön ehhez a vonalhoz képest? De kérem, hogy választ adjon, ne aktivistaként, hanem közgazdászként válaszolja meg a kérdésemet. Gross úrhoz lenne a kérdésem a következő a Balkánokkal kapcsolatban. A közlekedési közösségek, ez egy újdonság. Milyen konkrét perspektívákat lát ön, milyen kritikus pontokat lát, és még egy információt szeretnék megkapni öntől. Vannak-e, van-e itt kínai befektetés, és ebben a régióban milyen módon lépnek fel? Köszönöm. Köszönöm szépen, Demonti asszony. Utolsó hozzászóló, ez nem jelenti azt, hogy kevésbé lenne fontos. Telicska úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Önök asszony, látom, ma a vicces kedvében van. Nagyon örülök annak, hogy a nemzeti parlamenti kollégákkal most leülünk és egymás reakcióit halljuk és prioritással kell kezelni ezeket a projekteket. Én korábban európai koordinátorként nagyon sok régió specifikus érdekeit kellett meghallgatnom. Jó, hogy itt most halljuk a dél-európai nem EU-s tagállamok véleményét is. Mindig csak Nyugat-Európában gondolkodunk, megvan a magunk piaca. Itt már eléggé jól működik az összekötöttség, de más, magasabb szempontról kell nézni önmagunkat is. A szett kapcsán két előadó is említette, hogy a szett program valami hiányzik, de önöknek a nemzeti szinten is van szerepük a nemzeti parlamentekben, hogy a hiányzó részeket akkor követeljék és szóvá tegyék. A panelek e, előadói mind sikerekről számoltak be, de azért hallottuk Fendijk úrtól, hogy a CEF 2 projekt megvalósítása nem elég gyors, és hát az övén kívül nem sok kritika hangzott el a, az előadóktól, pedig jó lett volna tudni, hogy hol látják a hiányosságokat és a teendőket. E, európai koordinátorként ez különösen érdekelne. Fander úr, ön ugye, hogy látja ezt, hogy a kikötők definíció szerint profit termelő vállalkozások, mégis hogyan lehet akkor a blendinget megvalósítani, és valaki a 60-40 százalékos arányokról beszélt. Európán belül érvényes ez, de ha további kikötőket is hozzáveszünk, akkor más típusú aranyak alakulnának, és talán más fejlesztési igények is. Köszönöm szépen. Müszke úr, azt hiszem, hogy nagyon fontos kérdéseket kapott ön is. Két és fél percet tudok adni. Majd a válaszra. Kolszen úr. DJ Move-től. Azt hiszem, hogy önhöz is sok kérdést intéztek, próbáljon ezekre választ adni akkor most. Köszönöm, elnök asszony. Minden kérdésre lehet, hogy nem fogok tudni válaszolni, de Riki úr is kifejtette, hogy a CEF-ben megpróbálják a koordinátorok szerepét újra megerősíteni, és több kapcsolatot teremteni a helyileg választott projektek és az európai koordinátorok szempontjai között. Ez jó trend. A második dolog, amire reflektálni szeretnék, az az opozíció a kis projektek és a nagy projektek között. Ez egy mesterséges szembeállítás, koridorokat építünk, a koridoroknak kell lebonyolítani a forgalmat, és nincs arról szó, hogy a kicsi projekteket ne szeretnénk csak a, a koridorok szempontjából fontosakat kell elsőslegességgel megvalósítani, hiszen ezek a közös, a magasabb rendű európai polgárokat egyaránt, valamennyi polgárt egyaránt szolgáló érdekek. Delmonte asszony kérdésére nem akarok önnek mondani, de nem értek teljesen egyet azért. A jelenlegi összekötetés teljesen alkalmatlan arra, hogy a megfelelő földközi tengeri forgalmat lebonyolítsa. Ez egyértelmű, már csak a nyomvonal keskenysége, kapacitása, sebessége miatt is. Másodszorban ha új koridorokat, tengelyeket építünk, ha jól nézem, az 26 milliárd eurós projekt volt, azon nem változtat a nagy tévedés, és ezt el szeretném itt oszlatni, hogy a Lyon-Torino összekapcsolás az egy európai projekt. Nem. Ezt eh, ugyan Európában építik, de egy nagyon uh, nagy eh, volument lebonyolító szakaszról van szó, és mindenkinek az érdekét szolgálja. A Lyon Torino témában még a 2030-as horizont szempontjából kell ezt a projektet szemlélni, hogy jól finanszírozott-e vagy sem. Lássuk, hogy ez nem összehasonlítható a kisebb volumenű projektekkel. Nem változtattunk semmit a prioritásokon, csak ezek másképp alkalmazhatók egy, egy ilyen vagy egy másfajta projektre. Ami pedig a saját beruházásainkat illeti, azon vagyunk, hogy azoknak az érdekeit eh, akarjuk főleg figyelembe venni, akik a koridorok mentén laknak és kereskednek. Nincs értelme egy A pontot B ponttal összekötni, hogyha ezek nincsenek rajta koridorokon. Tehát így tudunk hozzáadott értéket teremteni. Ami a Balkán illeti, itt eh, van még egy tartózkodás, ugye sok beruházó csak visszafogadtan ad pénzt az EU-n kívüli, bár fontos és közeli projektekre, de amint a technikai kritériumok, az interoperabilitási kritériumok világosak, és garanciák fogalmazódnak meg, akkor szerintem ezek a pénzek is jobban beindulnak majd. Ami a kínai részvételt illeti, én, nekem van egy személyes véleményem erről, oda kell figyelni erre, mert úgy tűnik, hogy ez jó pénz, de ö, most jónak tűnik, de évek múlva nagyon drágának bizonyulhat. Nekünk hosszabb távon kell gondolkodni, nem a rövid távú hitelfelvételek vagy megbízások az érdekeink, anélkül, hogy ezeket kizárnánk, de már egyes régiónak, régióknak vannak tapasztalatai a tekintetben, hogy a, ha nem felelnek a, a munkálatok meg az európai minőségi követelményeknek, akkor utólag az nagyon sokba kerül azokat felújítani, megfeleltetni. Tehát az jövő számára építkezünk, még hogyha ez egy kicsit lassabb is, és próbáljuk a meglévő beruházások értékét is azáltal növelni, hogy ezek kohézióban vannak. Gros úrnak köszönöm, most akkor Libanez úrnak adok szót. Madame, euh, votre... Köszönöm. Köszönöm ezt a, az ellentmondásra választ adott Colson úr. Úgyhogy persze joga van a, mindenkinek arra, hogy elmondja, hogy nem ért egyet. A Digi Move is megadta a választ, ez a 21. század kihívása, ami előtt állunk. A Svájc 1500 méter magassággal, Ausztria 1100 méter magassággal meg tudja oldani az intermodalitást. Közgazdász választ akar? Ez egy teljesen alapvető válasz, amit tudok adni. 120 vonat megy Olaszországba át egy vonalon, de 20 naponta a vonat szám, a 80-as évektől maig, ez 2008 vonat naponta, összesen 75%-a a közúti kamionoknak. Korszan úr is azt mondja, hát ez is egyfajta alap közgazdasági megközelítés itt egyszerű számításokat lehet végezni. Csak egy egyszerű dolgot szeretnék mondani. Politikus barátaim Franciaország és Olaszország között egyezményt kötöttek. A kérdés nem az, tehát Franciaországban 2017-ben, Olaszországban most jelentették be, hogy újra akarják tárgyalni ezt a projektet az egyezménynek megfelelően. Senki nem azt mondja, hogy leállunk. Arról van szó, hogy teljesítsük azt a megállapodást, amit az önök barátai megkötöttek. Mit mond ez a megállapodás? Vagy azt mondja, hogy plusz 5 milliárd eurót kell, hogy befektessen Franciaország a francia infrastruktúrába olaszokhoz képest, hogyha az olaszok többet akarnak fizetni a határon átnyúló alagútra, anélkül, hogy a francia oldalról bármit kapnának ezért, akkor bravo, magyarázzák ezt meg a választópolgáraiknak. Mindez egyszerű közgazdasági megközelítés. Aktivistaként, mert engem aktivistaként nevezett meg, el szeretném mondani, hogy itt minden francia szolgáltatás szerepel, minden francia közgaz, közgazdasági, közigazgatási hatóság, pénzügyi intézmények, a kincstár, a számvevőszék, infrastruktúrális intézmények, mindannyian azt mondták, hogy a projekt gazdaságilag előnytelen. Azt mondjam, megvan a lehetőségük arra, hogy ezt folytassák, de a közgazdászok azok nem aktivisták, ez a francia központi közigazgatási intézmények szava. 20 év elteltével ezek az információkat, ezeket a következtetéseket nem vették figyelembe se az európai közösség, se a kormány hogy a mostani kormányal, a mostani a francia közlekedési miniszterrel, azzal, akit majd erre a ö, titulusra kineveznek Olaszországban, folytatni kell a vitát. Egy millió kamiont kellene eltávolítani a közutakról, hogy Kramer úr is ezt mondta. Köszönöm, Libanez úr. Fandik úr, Köszönöm szépen. Egy Kicsit rátérnék olyan témákra, amelyeket még felvetettek. Először is egy általános MFF programmal kapcsolatos megjegyzésem lenne. Több mint 100 milliárd euró a kutatásfejlesztésre fog rendelkezésre állni, 42 milliárd a CEF-re, a különféle projektek végrehajtására. Fölmerülhet a kérdés, hogy ez az arány megfelel-e, hogy többre van -e szükség a végrehajtás területén. Ezt a kérdést tettem itt föl, általában az MFF-fel kapcsolatban, a több éves költségvetési kerettel kapcsolatban. A közlekedésre koncentrálva, az elmúlt öt évekre vonatkozóan 4% a kut, kutatás 4%-a foglalkozik a kikötőkkel, ugyanakkor a kikötői befektetéseket határprojekteknek nevezik, vagy határon átnyúló projekteknek nevezik. Nagyon fontos, főleg bizonyos kikötők esetében Európának, hiszen itt a határon átnyúló forgalomra ezeknek nagyon nagy a hatása. Vagyis a, például a vasúti közlekedés bevonása vagy bekapcsolása, például Wroclawban az optimális vasúti összekötetés megvalósítása a kikötőig, hát ez is egy határon átnyúló befektetésnek tekintendő, de jelenleg ez nem így történik. Lehet ehhez támogatást találni ezekhez a témákhoz. Még egy éves tárgyalás áll előttünk a CEF témájában, pontosan a nemzeti parlamenterekkel is, ugye 40% a CEF modernizálására. Ez egy olyan téma, amit a Rotterdami kikötő is erősen támogat mivel ismerjük, hogy az energia átállás és a digitalizálás milyen kihívások elé állít minket. Ezért ezt mi támogatjuk, támogatjuk ezt az arányt. Végül mm, megkérdeztek minket a költségkiegyenlítésről, hogy, és azt mondta valaki, hogy mi profitozó cég vagyunk. Igen, profitot hozunk, és átlátható módon állítjuk össze az éves mérlegeinket most egy új rendelet érvényes, úgyhogy remélem, hogy két-három év múlva még nagyobb lesz az átláthatóság, és Meissner képviselőnek is mondanám, igen, nagyon fontos ez a rendelet, hogy még több legyen az átláthatóság, tehát elsőként reagálnék arra, a Rotterdami kikötő igen jövedelmező, a minden nyereséget újra befektetünk magába a kikötőbe. A nagy projekteknél Kérem, mondja az elnök azt, hogy kérem zárja le. 60 milliós projekt, 60 millió támogatás, 200 millió kormánytámogatás, 100 millió a kikötő részéről, tehát a díjkiegyenlítés már most is működik, nem mindig működik megfelelően, hogyha megnézik a hitelarányt, akkor látják, hogy a kamat az nem annyira versenyképes a piaci kamatokhoz képest. Köszönöm szépen! Kérem, tapsoljuk meg a szakértőket, nagyon jó minőségű prezentációkat tartottak. A kérdéseik újabb kérdésekhez vezettek, úgyhogy az infrastruktúra finanszírozás, ezt most már nem kezelhetjük úgy, mint a múltban. Választ kell, hogy adjunk az előttünk álló kihívásokra. Döntéseket kell hoznunk, Figyelembe kell vennünk az átláthatóságot, azok a döntések, amelyeket hozunk, azok az állampolgárokat kell, hogy szolgáljak, és fontos az ő napi életük. És az a kérdés, ami fölmerült, és nagyon fontos, Delgado úr vetette ezt a kérdést föl, hogy a kamionok a vasútra, ez a prioritás? Igen, ennek klíma oka is van, hogyha nem tartjuk tiszteletben a széndiokszid kibocsátási céljainkat, ugye mindenki aláírta ezt a nagy megállapodást, amit Párizsi megállapodásnak nevezünk, a közlekedésnek teljesítenie kell, vállalnia kell a felelősségét, és még nagyon messze vagyunk ettől. Föl kell gyorsítani a cselekvést, nem csak saját magunk érdekében, hanem a jövő generációk érdekében és a planéta érdekében dolgozunk. Ezért úgy gondolom, hogy valóban új struktúrákat kell kialakítani. Beszéltünk a Lyon-Torino vonalról, nagyon sok ország esetében vannak olyan projektek, amelyek problémásak, problémásak, mert nem folytatjuk le ezekről a vitát, a megfelelő vitát. Meg kell találni a lehetőséget. Én ezt a vita termeinek hívom, olyan lehetőséget, platformot kell kialakítani, ahol mindenki, az ellenző, a támogató perspektívában 5-10 év és még hosszabb távlatban meg tudja vitatni ezeket a kérdéseket, és ne csak a választások miatt. Az infrastruktúra a jövőnek szóló hosszú távú döntés. Éppen ezért én vagyok az egyetlen nő itt, tehát uraim, ezért szeretném, hogy hagyjanak itt engem, mert a következő kerekasztal beszélgetés résztvevőit szeretném megkérni, hogy üljenek ki a pódiumra. Akkor kérem a második kerekasztal beszélgetés résztvevőit, hogy üljenek ide ki. A 2020 utáni időszakról lesz most szó. Infrastruktúra befektetések, közlekedési befektetések. Ololej úr, a move főigazgatója, koordinátor, a mobilitási osztály vezetője. Kicsit zajosak. Ha beszélgetni akarnak, menjenek ki. Dünet úr, az Európai Befektetési Bank mobilitási osztályának a projektvezetője. Körbe kell menniük. Brian Simpson úr, ő az európai koordinátora a tengeri autópálya témájának. tettek már egy kérdést a tengeri autópályák témájában. Akkor anélkül, hogy elveszegetnénk az időt, megadom a szót Olalej úrnak, a Digimove főigazgatójának. Kedves kollégák, kedves nemzeti és európai képviselők, Kérem, vegyenek részt a vitában. Aki szeretne hozzászólni, a narancsárga nyomtatványt kell kitölteni. Csöndet szeretnék kérni, illetve aki beszélgetni akar, tényleg kérem, hogy hagyja el a termet. Hogyha kérdésük van, kedves nemzeti parlamenti képviselők, akkor a narancsárga nyomtatványt töltsék ki. Alalej öné a szó. A Digimove nevében 7 perce van. Köszönöm. Thank you. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és nagy öröm, hölgyeim és uraim, hogy lehetőségem van ma arra, hogy beszéljek önökhöz, és beszéljek az infrastruktúra finanszírozásról. Nagyon aktuális ez a mai eszmecsere. Különös tekintettel arra, hogy nem elfogadták az Európai Bizottság közlekedési finanszírozásról szóló javaslatát a következő több éves pénzügyi keretre nézve. Beszélnék azokra a kihívásokról, amelyekre szüksége van, amelyekre szembe kell néznie Európának. Körülbelül 500 billió, milliárd eurós finanszírozásra lesz szükség a TEN-T gerinchálózat tekintetében, és 2030-ig kell lezárni ezt a gerinchálózatot, vagy a vele kapcsolatos munkákat. 1,3 trillióra lesz szükség egyébként az átfogó hálózat finanszírozásához, és hogyha fel akarjuk gyorsítani az intelligens és alacsony kibocsátású mobilitásra való átállást, főként a vidéki területeken további beruházásokra lesz szükség. 2016-ban 1,8%-át költöttük az EU-s GDP-nek az infrastruktúra finanszírozásra, ez egy csökkenés az előző évekhez képest. Láthatjuk, hogy újra növekszik az összeg szépen lassan, de még mindig nem elégséges, nagyon nagy tehát a kihívás, amelyet szembe kell néznünk. Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a közlekedési infrastruktúrát továbbra is határozottan kell támogatni 2020 után, mégpedig egy sor EU-s finanszírozási programmal és eszközzel. Ezt nem csak az európai összekapcsolódási eszközre vonatkozik, a Connecting Europe facility hanem az Európai Fejlesztési Alapra, a kohéziós alapokra, a horizontra, és az Invest in EU stratégiai beruházási eszközre. Elő akarjuk tehát segíteni a beruházást a jól működő, magas minőségi infrastruktúrába, azért, hogy egy korszerű, biztonságos, fenntartható infrastruktúrát teremtsünk a polgárok számára, kézzelfogható eredményekkel, a polgárok és a vállalkozások számára is. Hangsúlyozni kell azt is, hogy az EU támogatása nélkül a magánszféra és a nemzeti hatóságok nem rendelkeznek elég ösztönzővel, ne is említsük az elégtelen pénzügyi forrásokat, hogy támogassák az EU-s közlekedési projekteket. Ezért kell az EU-s pénzügyi eszközöket az olyan projektekre összpontosítani, amelyek magas hozzáadott értékkel rendelkeznek az Európai Unió szintjén, és hozzásegítenek ahhoz, hogy a magánszféra beli beruházásokat is ösztönözzük. A határokon átnyúló szakaszokba való beruházás továbbra sem történt meg, vagy nem elégségesen történt meg, ezért a Connecting Europe facility a jövőben is jelentős szerepe lesz. A jelenlegi CEF, Connecting Europe Facility 2014-től 2020-ig nagyon hatékony eszköznek bizonyult, magas abszorciós kapacitás, 22,3 milliárd eurót sikerült eddig lekötni, 643 projektre, ezek remélhetőleg 46 milliárd tovább, euró további összeget mobilizálnak. A CEF olyan projekteket támogat, amelyek határokon átnyúló dimenzióval rendelkeznek, és EU-s jelentőségűek, ilyen a Rail Baltica például a balti tengeri térségben. A kohéziós forrásokból 11 milliárdot sikerült áthelyezni a CEF-be. Nagyon népszerűnek bizonyult a Connecting Europe Facility általi finanszírozás, hiszen a rendelkezésre álló pénzeknek a felét nagyon gyorsan, vagy nagy részét már a projekt fél idejénél sikerült lekötni. Jelentős összegekről beszélünk a közlekedésben, tehát körülbelül 30%-kal növekedett a közlekedés finanszírozás az előző időszakhoz képest, Üdvözlöm azt, hogy az Európai Parlament folyamatosan támogatta a hatékony CEF végrehajtását. A jövőbeni CEF-re vonatkozólag a javaslatunk nagy mértékben összevág azzal, vagy egybevág azzal, amit az Európai Bizottság ez az idei év májusában javasolt. Mi azt mondjuk, hogy legyen egy 12,8 milliárd eurós általános boríték, 11,3 milliárdos kohéziós boríték és 6,5 milliárd eurós boríték a katonai mobilitás számára. Emellett legalább egy 25%-os arányt határozunk meg célkitűzésként a párizsi kötelezettségvállalás tükrében. Továbbra is tehát a transeurópai hálózatok építésére összpontosítjuk a forrásainkat. 2030-ig kívánjuk a gerinchálózatot létrehozni. Nagyon fontos a folytonosság ebben a tekintetben, hiszen csak így tudjuk a határokon átnyúló projekteket lezárni. Az új javaslat emellett az infrastruktúra korszerűsítésre hang, helyez nagyobb hangsúlyt, Fontos felgyorsítani a folyamatokat ezeken a téren, a digitalizációt minden területen elő kell mozdítani, katalizálni kívánjuk a mobilitás evolúcióját, meg kell itt említeni az új mobilitási szolgáltatásokat is. Biztonságosabbá és reziliensebbé kell tennünk, ellenálló képesebbé a hálózatainkat. Emellett a szinergiákat is ki kell aknáznunk a digitális, a közlekedési és energetikai beruházások között, külön odafigyelünk az innovatív infrastruktúrális megoldásokra, említeném itt például az alternatív üzemanyagokat. A katonai mobilitást is említettem az imént, ez egy fontos új komponense az kezdeményezésnek, és összekapcsolódik a védelmi együttműködéssel is. Említeném ehelyütt azokat a kettős felhasználású infrastruktúrákat, amelyek mind a polgári, mind a katonai felhasználás szempontjából fontosak lehetnek. A CEF forrásai lehetővé teszik ennek a hálózatnak a gyorsabb létrehozását, valamint azt, hogy a katonai mobilitás is növekedjen. Ez tehát mind a polgári felhasználás, mind a védelempolitika szempontjából előnyös lenne. Külön megemlíteném az innovatív finanszírozási eszközöket. Több mint 11 milliárdot fogunk fordítani az innovatív infrastruktúra projektekre. A tagállamok is hozzájárulhatnak az alaphoz, lehetővé téve azt, hogy kezeljék az ország specifikus hiányosságokat. Emellett előkívánjuk segíteni a magánszféra fokozott szerepvállalását is a TNT e projektekben, Egy nagyon pozitív, nagyon pozitív tapasztalatra tettünk szert az úgynevezett blendinggel, tehát a különféle fajta források és eszközök együttes használatával. Nagyon sikeresek voltunk ezen a téren eddig, és az eddigi tapasztalatokra alapozva kívánjuk folytatni a jövőbeni gyakorlatunkat is. Összességében annyit mondhatok, a jövőben is megpróbáljuk a rendelkezésre álló forrásokat a lehető leghatékonyabban felhasználni, a folyamatokat streamline-olni próbáljuk, áramvonalasítani, és itt van az Advisory Hub is egyébként, amely segít a projektek kialakításában, hiszen a megfelelő projekt pipeline nélkül nem tudunk jó minőségű projekteket letenni az asztalra, amelyek megfelelnek a kívánalmaknak. Az eddigi tapasztalataink és eredményeink is mutatják, mennyire elhivatottak vagyunk, és azt hiszem a tagállamok is megértették, mennyire fontosak a jó projektek. Egy olyan Európai Unió, amely megvéd, megóv, és megőriz, megfelelő infrastruktúrával kell, hogy rendelkezzen, és azt hiszem az Európai Parlament szerepe abban áll, hogy megfelelő finanszírozási eszközöket biztosítson a következő pénzügyi időszakra. Köszönöm. Köszönöm, szépen, Alály úr. Gövény Donát úrnak adom meg most a szót, mobilitási projektek vezetője az Európai Befektetési Bank részéről. Öné a szó. And thank you all for the invitation to Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a meghívást. Az Európai Beruházási Bank már 60 éve támogatja az európai projekteket. A bankunk az egyik első római szerződés által létrehozott európai intézmény, a tagállamok tulajdona, és ez az egyetlen olyan nemzetközi olyan nemzetközi szervezet, amely csak a tagállamoké és senki másé. Ha megkaphatnám, igen, jó. Működik, köszönöm. Na akkor tavaly 78 milliárd eurót fektettünk be európai projektekbe, mindenféle ágazatban. Itt van a bontás ágazatonként, ez nagyon nagy eredmény a beruházási bank az egyik legsikeresebb pénzügyi eszközét hozta létre, mert mintegy 20 milliárd eurót fizettünk ki tőkében, és mintegy 500 milliárd eurónyi mérleg pénzt hiteleztünk, tehát a világ egyik legsikeresebb pénzintézete vagyunk. az évek során a termékeinket, a portfóliunkat bővítettük, a kölcsönözéstől, kölcsönzéstől a blendingen át a tanácsadásig, és ezeket összhangban a bizottsági prioritásokkal és konkrétan a bizottsággal egyes mandátumok a tagállamokra, a projektvivőkre külön vonatkoznak, számos új kezdeményezés is van, ezekről talán ön is hallhattak. A Jaspers, a Eric, az Elena projekt, az EJAH, ilyen újabb projektek, és még továbbiak várhatóak. 2008 és 2017 között a közlekedési projektek arányát mutatja az ábra, összesen mintegy 12 milliárd eurót adunk évente kölcsön közlekedés, összesen mindenféle ágazati projektre, és ennek a, a közlekedési kiadások fele megy a vasútak összekötésére, de persze más prioritásaink is vannak, más közlekedési ágazatokban is osztunk pénzt, vagy hát kölcsönzünk pénzt. Az FC kapcsán ha, hallhattak önök a Juncker tervről. A Juncker terv hamarosan lezárul az időszaka, bár remélem, hogy meghosszabbítják. Ahogy a kollégám is elmondta, mintegy 315 milliárd euró többlet beruházást generáltak az európai prioritások. Úgy néz ki, hogy meghosszabbítják, és 500 milliárd euró külső beruházás befektetést akarunk a közlekedés ebben fontos szerepet játszik, 25 milliárd euró értékben, tehát ennyi a külső hozzáadott pénz a hiteleinkhez. Many challenges which, uh, which... A közlekedési ágazat fő kihívásait látják itt. A legnagyobb kihívás a pénz, a finanszírozhatóság, Szinte mindenkinek ott van a mondatai között, hogy nem tudjuk, hogy lesz elég pénz. Európa sajnos a közlekedési hálózatait tíz éven át elhanyagolta a pénzügyi válság miatt, és ezt a hátrányt most le kéne dolgoznunk. Ezek hosszú projektek, tehát eredményeik, eredményeik nem látszanak egyik napról a másikra, tehát a válság kiheverése további évtizedet vesz majd igénybe valószínűleg, ennek a hátálynak a ledolgozása ezen a területeken zajlik, amit itt látnak, és új területeket is kijelöltünk. A fő infrastruktúrális kihívások a összekapcsoltság, a klímaváltozás, digitalizáció, urbanizáció és biztonság. Nagyon fontos, hogy ezekre a prioritásokra megtaláljuk a finanszírozási eszközöket, gondolom önök is ezen dolgoznak. Hogyan rakunk köztük sorrendet. Erről ma már volt néhány szó, hogy hogy mennyiben kell ránk támaszkodni. Nekünk a létrehozásunk definíciójában ott van, hogy gazdaságilag fenntartható projekteket finanszírozhatunk csak. Ezt egy kicsit kint hagyom még ezt a diát, és örömmel válaszol a kérdéseikre, ha van ilyen. Köszönöm, Deret Most megadom a szót Brian Simpsonnak, aki az európai koordinát, koordinátor. Tessék, Brian. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor ennek a tisztelt szakbizottságnak a tagja és elnöke voltam, mindig foglalkoztam a közlekedési infrastruktúra kérdésével, és ebben a munkámban mindig támogattak a közlekedési szakbizottság tagja is. Azt hiszem, most már megvannak az eszközeink ahhoz, hogy egy koherens TNT politikát alakítsunk ki a CEF révén, de hatalmas feladat hárul ránk. Rengeteg szám adat kering arról, hogy 2030-ig mennyi pénzre lesz szükség. Nincs kétség afelől, hogy a CEF-re szükség lesz a célok elérése érdekében, és ez ideig is eredményesnek mutatkozott már. Főként azon magas hozzáadott értékű EU-s projektek esetében, amelyekre szükségünk van. Hogyha ehhez hozzávesszük a 11 milliárd eurós kohéziós költségvetésből származó összeget, amelyet nekünk ígértek, akkor láthatjuk, hogy végre beérett a közlekedési infrastruktúra projekt. De fontos, hogy ezekre a vívmányokra építsünk a jövőben. A következő pénzügyi kitekintésben, több éves pénzügyi keretben legalább olyan fontos lesz a CEF, mint a legutóbbiban volt. Szükség lesz az önök támogatására itt az EP-ben és a nemzeti parlamentek támogatására is, hogy biztosítani tudjuk azt, hogy a közlekedésre megfelelő források jussanak. Ezen támogatások nélkül az álmok megmaradnak álmoknak. A június 6-án elfogadott javaslat 30 milliárd euróról szól. Önök közül néhányan minden bizonyal sokan ezt csökkenésként élik meg, de mivel az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, azt hiszem, a körülményeket tekintve ez mégiscsak egy méltányos javaslat. A tengeri útvonala koordinátoraként azt hiszem, elmondhatom, hogy ez az ágazat mindig egyfajta mellékes ágazat volt, sohasem tekint, kezeltük a súlyának megfelelően, ez most már változik, és egyre jobban felismerjük, hogy a tengeri közlekedési ágazat mennyire fontos az EU egész gazdasága szempontjából. Vezető szerepet játszunk az alternatív üzemanyagok kifejlesztésében, vezető szerepünk van a tengeri közlekedési menedzsmentben, a logisztikai hálózatban is egyre vezetőbb szerepet töltünk be. 380 millió eurót költöttünk ezen a téren 47 projektre. Tekintettel arra, hogy 331 kikötőnk van a TENT e és CEF szabályozásoknak megfelelően, és hogy a kikötők jelentős szerepet játszanak a mindennapi élő életünkben kérdezem, akkor miért kap a tengeri közlekedés olyan kevés pénzt a CEF-ből? A dolgoknak meg kell változniuk, és a CEF-fel elkezdhetnénk akár a változtatást a CEF-fel. Adjunk a tengeri közlekedésnek megfelelő forrásokat. Persze prioritásokra is szükség lesz. Úgy gondolom, hogy a legfőbb kérdések, amelyekkel az ágazat az átmeneti időszakban szembenéz a CEF 1 és CEF 2 között az egyszerűsítés az adminisztráció területén, egyablakos módszer például, valamint fel kell készülni a 2020 utáni időszakra. Emellett folytatni kell a digitalizációt, és dolgoznunk kell azon, hogy LNG kikötők is legyenek azért, hogy a 2025-ös határidőnek meg tudjanak felelni az ágazati szereplők. Biztosítanunk kell a megfelelőség elfogadható szintjét, és a tengeri ö, autópályákat a 2020 utáni tentéhez kell hozzáigazítani. Ez valószínűleg 5 milliárd euróba fog kerülni. Tehát, kedves képviselők, adják a kezünkbe a szükséges eszközöket, és mi el fogjuk végezni a munkát, el fogjuk látni a feladatunkat. Még mindig rengeteg a teendő, de minden koordinátorunk elkötelezett amellett, hogy megvalósítsuk az eddigi terveket. Köszönöm szépen a támogatásukat, amit eddig nyújtottak nekünk, és hát reménykedem abban, hogy a tengeri közlekedés végre kiemelt, megkapja azt a kiemelt szerepet, amely megilleti őt. Köszönöm, Brian. És most megkezdjük a vitát. El szeretném mondani, hogy mindenki látja, hogy egy kicsit késésben vagyunk. Azt kérem a felszólalóktól, hogy egy perc, egy perc, másfél percre korlátozza a felszállalását, azért, mert mire megérkezik Ötinger biztos úr, addigra szeretnénk lezárni ezt a vitát. Delgado úr a szó, Spanyolországból érkezett. Delgado úr, önni a szó, maximum másfél percre. Igen, üdvözlök mindenkit. Természetesen támogatjuk a Connecting Europe eszköz finanszírozásának a megemelését. 2014-ben alakult ez ki, európai hálózatok, közlekedési hálózatok támogatása érdekében. Úgy gondoljuk, hogy az új mechanizmus, a CEF2 olyan finanszírozást kell, hogy biztosítson, amely a függő munkák lezárását lehetővé teszi, illetve 2030-ra a tagállamok számára szükséges infrastruktúrális finanszírozást is biztosítani tudják a bizottság az Európai Parlament nagyon jól ismeri ezeket a kérdéseket. Azt is szeretnénk, hogy a pénzügyi eszközöket innovatív módon használjuk föl a hálózat kialakítása érdekében. Például Spanyolország érdekében 2030-ra 50 milliárd eurós befektetésről van szó, és ezért a plusz finanszírozást még meg kell emelni olyan finanszírozást, amit más európai szervezetektől kapunk. Az Európai Befektetési Bank munkáját nagyra érde- értékeljük, ahogy ez Spanyolország esetében látjuk, hogy működik is. Már be is fejezem a hozzászólásomat. Fontosnak tartjuk a tengeri hajóutakba való befektetést is. Nagyon fontos egy olyan ország számára, ahol hosszú a tengeri határ. Köszönöm szépen! Merci, Monsieur Delgado. Je donne la parole maintenant à Monsieur Heineke. Qui... Köszönöm szépen. Dániából Önikő asszonyi a szó. micro. Okay. Uh, tak for det her for. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, mindannyian, akik az infrastruktúrális témában dolgozunk, a minden napokban látjuk, hogy milyen nagy nyomás alatt állunk. Befektetésre van szükség, gyorsabb vasutakra, jobb utakra, jobb kerékpárutakra is, és összekapcsolásra is. De az EU a határon átnyúló befektetésektől függ. A kihívás az, hogy az egyes országok számára ez pénzügyi kockázatot jelent a a befektetésekkel kapcsolódóan. Gyakran a lakosság szkeptikus ezekkel kapcsolatban, továbbá jogilag is bonyolultak ezek, környezetvédelmi kihatásuk is van, a környezetvédelmi szabályok eltérnek országról országra, úgyhogy ez súlyos terhet jelent, és csak nagyon ügyes politikusok tudják megoldani azt, hogy határon átnyúló projekteket végrehajtsanak. A tapasztalat azt mutatja, hogy amikor ez sikeres, akkor kiválóak az eredmények. Dániában például pénzügyi, kulturális, egyéb szempontból nagyon jók az eredmények, sőt a demográfiára is hat mindez mi csak jó tapasztalatokról tudunk beszámolni a határon átnyúló projektek tekintetében, és az EU ettől függ, ez egy jó elképzelés, viszont ha nincs támogatás és nincs társfinanszírozás az EU részéről a határokon átnyúló projektek tekintetében, olyan projektekre, amelyek hasznosak, amelyek csökkentik a széndiokszid kibocsátást, akkor nem lesz ez lehetséges. Köszönöm szépen. Öné a szó két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni Halalály úr beszámolóját, nagyon lelkesen beszélt erről a témáról. Sokszor úgy tűnik, hogy még több van a kezünkben, mint amivel valóban rendelkezünk, mert olyan lelkesen számol be a rendszer hatékonyságáról. Szeretnék néhány témát kiegészíteni. Az egyik, hogy az új CEF-nél a telematikai és energetikai CEF-fel egy úgynevezett tentét kell kialakítanunk, egyeztetnünk kell azt, hogy milyen feltételek között működik ez, tehát a lehetőleg a legjobb módon működjön a rendszer. A korábbi tapasztalat alapján remélem, hogy most már nagyobb szinergiával tudunk dolgozni. A szinergiák alapján nagy lehetőségek állnak előttünk. Gondoljunk a e-mobilitásra, alternatív mobilitásra, mindez hatalmas kihívást jelent infrastruktúrák van, van szükség, ugye akkumulátorok gyártása, elektromos gépkocsik gyártása, stb. Hololei úrnak szeretném azt mondani, hogy a szinergia már erős, a Európa Horizont program plusz finanszírozást jelent, itt is meg kell próbálni a szinergiát megerősíteni, folyamatossá tenni a jelenlegi helyzethez képest. Dönet úr az Európai Beruházási Bank részéről ő hozzászólnék most. A nagy folyosókra mindenképpen szükség van. Az IPER azt mondja, hogy kapilláris projektekre van szükség. Olyan projektekre van szükség, amelyek nem csak a hiányzó kapcsolatokat valósítják meg, hanem plusz hálókat csatolnak be a már meglévő hálózatokhoz. A globális hálózatnak ilyen kapiláris hatása kell, hogy legyen az alaphálózatra is. Társfinanszírozás lesz a bizottság egy kicsit ambíciózusabb e tekintetben, majd a parlament részéről próbálunk majd még ambiciózusabban fölépni, hiszen a tanácsnak mindig az a célja, hogy csökkentse a kereteket. Köszönöm Ayala Sender asszony, Kamelyeros úrnak adnám meg a szót, másfél perc van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljesen egyetértek azzal, amit Brian Simpson elmondott hogy a tengeri közlekedésre szánt összegeket növelni kellene. Az Európai Uniónak sok jó célja van, például a teritoriális kohézió egy fontos és jó alapelv, de néha céljaink egymásnak ellent mondanak. Legyen kitekintésünk, távolba látásunk és érezzük meg egy közvetlen dologról is, hogy annak milyen hosszú távú következménye van. Példa. Görögországnak 6000 kisebb-nagyobb szigete van. 2002-ben ezekre vonatkozóan szabályok születtek, de közben a helyzet, annak ellenére, hogy végrehajtottuk, amit kértek tőlünk, nehezebbé vált. A Pireusba érkező kínai ö, konténer 1500 500 euróba kerül, de ha egy kis szigeten rakják ki, akkor 1500 euróba kerül. Tehát sokkal drágább kis szigetekre hajózni, mint a főkikötőkbe. A kabotás szabályokat alkalmaztuk, de nem vált be olyan értelemben, hogy nem lett jobb a verseny, nem vált szabadabbá. A kabotás szabályokból monopóliumok alakultak ki. Most, hogy ezeket állami pénzzel kiváltsuk, az sokkal többbe kerül, mint eredetileg. Nikolik úrnak adok szót, tessék. Asszonynak, bocsánat, kedves kollégák. A mai ülés és az előadások tükrében, a szerb kollega által elmondottak tükrében, a szerb és a nyugat-balkáni kihívások a közeljövőt meg fogják határozni, és 2020 után is ezekkel intenzíven kell majd foglalkozni főleg ön értelemben, hogy meg lesz -e a pénz az infrastruktúrális projektekhez. A nemzetközi pénzügyi szervezetekkel, az IPA-jel, összekapcsolási eszközzel és a nyugat-balkáni beruházási alappal együtt kell működni, illetve ezeknek is egymással. És persze a szerb köztársaságnak is saját forrásokat kell meríteni. De ez nagyon nagy kihívás lesz, és a public-private partnerség kialakítása is nehéz ügy nálunk. A regionális infrastruktúrális projektek szempontjából és a TENTI jövője szempontjából nagyon nem mindegy, hogy mennyi EU pénz áramlik az EU szomszédországaiba, és mennyit költ az EU a határokon átnyívelő projektekre. Az összekapcsolási intézkedések reformja ö, oda kell, hogy vezessen, hogy az infrastruktúrás projektek megvalósítása felgyorsuljon. Köszönjük. Kamer úr, másfél percben Kamer úr. Köszönöm. A múltból és a hibákból tanulni illik. 22 évvel ezelőtt a Gotthard Hágó ügyében Németország, Olaszország, Ausztria, Svájc aláírtak egy szerződést, Svájc megépítette, az olasz és német oldalon azonban nem történt semmi. Közben Olaszország a Lyon-Torino szakaszt finanszírozta ehelyett, és Németország is más projektekre állt át. Ezzel szerződést szegett, hiszen a svájci fél hiába építette föl azt, amit. Ilyeneknek nem szabadna megtörténni, ezek óriási pénzkidobások. Ebből milyen konzekvenciát lehet levonni? Jó volt a koordináció, és miközben a nagy projektek körül állandóan botrányok vannak, a 90, nagy, 90 kis projektekre kis projektet pedig lesöprik az asztalról, és a mobilitás nem javul, csak a levegőszennyezés nő. Ezerszer is el kell, hogy mondjam, hogy a kis projektekre kellene koncentrálni. Tudom én, hogy a bankoknak ez nem annyira biznisz, de ez a mobilitást is garantálná, és kevesebb szennyezéssel és pénzkidobással járna. Mindig a múlt, múlt hibáit ismételjük, nem győzöm elégszer elmondani. Kramer. Köszönjük, Kramer úr. Kotta Silva úr kapcsolt. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon szépen köszönöm a kedves kollégáknak. Egy kérdéssel kezdeném, minek kell megtörténnie ahhoz, hogy minden tagállam és minden régió egy időben tudjon előrelépni, fejlődni. Máskülönben ugyanis csak egyfajta versenylogika érvényesülhet, és ebben az esetben elveszítjük annak a lehetőségét, hogy mindenki egy csónakba nevezzen. Magukra hagyjuk a legszegényebbeket és a legkiszolgáltatottabbakat. És ebben az esetben csak a leggazdagabb országok és térségek tudják majd érvényesíteni akaratuk, akaratukat. Technológiákra és multimodális infrastruktúrára van szükség a vasúti közlekedésben, a hajózásban, és oda kell külön figyelni az energiahatékonyságra is. Jónak tartom és fontosnak, hogy ezekre az infrastruktúrális intézkedésekre több pénzt fordítsunk, de a kohézió még sokkal fontosabb. Hogyha erre nem figyelünk oda, akkor különböző sebességgel haladnak majd a különböző térségek és országok, ez pedig nem jó. Nem jó Európának sem, és a tagállamoknak sem. Ezért azt kérném, hogy a programokat és intézkedéseket a közlekedés területén a kohéziónak megfelelően alakítsuk ki. Köszönöm, Tomá úr. Önél szó. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să fac o precizare scurtă. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, több időre lenne szükségünk a hozzászólásokhoz, mert ez egy nagyon fontos terület, amelyről beszélünk, és nagyon jónak tartozom, tartom egyébként, hogy megszervezték ezt a mai meghallgatást. A 2020 utáni időszakról beszélünk. Ha konstruktívak akarunk lenni, akkor figyelembe kell vennünk az infrastruktúrális különbségeket, amelyek a keleti és a nyugati tagállamok között megmutatkoznak. Az Európai Unió 2020 utára vonatkozó stratégiájának jobban oda kell figyelnie a kelet-európai infrastruktúrára. Három fő aspektusra kellene összpontosítanunk. Egy európai perspektívát kell felkínálnunk az olyan szomszédos országoknak, mint amilyenek Ukrajna és Moldova. Másodszorban biztosítanunk kell, hogy az Európai Unión kívüli területek szintén fejlődjenek, és harmadsorban biztosítanunk kell azt, hogy ezek a területek hozzáférjenek az európai piachoz, ami a kereskedelmi kapcsolatokat és a beruházásokat illeti. Hololei úr, Szeretném, ha összefoglalná a 2020 utáni időszakra kialakított stratégiát, a kelet-európai országokra nézvést, valamint Románia keleti részére nézve is. Van egy másik kérdésem is, mégpedig Danet úrhoz. Az ön által képviselt bank ágazatokra vonatkozik ez. Be lehet-e vonni ezt a bankot az A8-as autópálya megépítésébe, amely szintén a TNT részét képezi? Finn Vandekám következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is nagyon örülök annak, hogy a nemzeti parlamenti képviselők itt vannak ma velünk, ez nagy mértékben gazdagítja az európai parlamenti eszmecserét. Ololáj úrtól kérdeznék, valamint az Európai Beruházási Bank képviselőjétől is. Először is Hololaj úrnak szegezném a kérdést. Azt mondta, hogy a CEF 60%-át a jövőben éghajlatvédelmi célok elérésére kell felhasználni a közlekedési ágazaton belül, ez a javaslat második oldalán áll. Pontosan mire gondol? Ez azt jelenti, hogy nem építhetünk többé közutakat? Most már minden zöld marad, az egész táj zöld lesz. A második kérdésem pedig Hololáj úrhoz, nem kellene jobban odafigyelnünk a az úgynevezett top finanszírozásra, a támogatások helyett. Az az érzésem, hogy az Európai Unió túlzottan a támogatásokra helyezi a hangsúlyt, ahelyett, hogy például hiteleket adna. És aztán lenne egy kérdésem az Európai Beruházási Bankhoz. És a Rotterdami kikötő képviselője azt mondta, hogy az önök kamatlábai túl alacsonyak, illetőleg túl magasak, és hogy a kereskedelmi bankok sokszor még sokkal jobb javaslatot, illetve kín, javaslatot kínálnak. Nos, não podemos simplesmente ignorar uma contradição. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetemű, hogy látunk itt egy ellentmondást, kritikus témákról beszélünk most, a közlekedési infrastruktúrák szempontjából befektetésről, infrastruktúra modernizálásról beszélünk. Másrészt viszont Portugália konkrét tapasztalata az, hogy a befektetés leállt, európai szinten korlátokat látunk. Az Eurostat azt mondja, hogy mindegyik európai országban közutakat építenek, és nem pedig vasutakat. Portugália az egyetlen kivétel ez alól ahol hosszabb a vasúti pályák összessége, mint az autópályák összessége. A közbefektetést megfelelően kéne orientálni. A vállalkozások számára is fontos, hogy ne terheljük őket megszorításokkal, akadályokkal. A privát és a közbefektetés közös fellépése az mindig előnyös gyakorlatilag a kezdeményezésekről, a programokról, a közösségi befektetésekről kellene tárgyalnunk. 2020 utáni időszakot is meg kell vitatni, hogyha kevesebb lesz a kohéziós támogatás, és több lesz a megtakarítás, a megszorítás, akkor aszimetriák alakulnak ki. A strukturális alapok soha nem tudják kompenzálni a hiányos eszközöket. Köszönöm szépen! Bázis úr, Litvániából. Önni a szó. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, és különösen Halalaj úr, mindannyian órákon keresztül tudunk beszélni a TNT projektek harmonizálásáról. De ha nem adnak pénzt, akkor elhal ez a, ez a terv, ez a nagy projekt. Ezzel a kontextussal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a CEF és a kohéziás eszközök 2020 utáni bizottsági költségterve az nem elégséges, nem felel meg Litvánia és más kohéziós országok igényeinek. 70% nem elég. Számunkra 85% lenne az ideális azért, hogy a projektek sikeresen megvalósuljanak. Második megjegyzésem, a Baltika projekt, a Via baltika projekt feladata Lengyelország, Finnország és a három balti ország fővárosának az összekapcsolása. De furcsa módon 85%-os támogatást ad a bizottság Tallinn és Riga számára, tehát Észtország és Litvánia számára, viszont Vilnius ebből kihagyja, ott maximum 70%-os a támogatás. Ezzel nem tudunk egyetérteni. Meg kell, hogy mondjam, hogyha a CEF nem ismeri el a Vilnius bekapcsolását, mint a határon átnyúló projekt, a teljes Royal Baltica terv sérülni fog. Ezt szeretem volna mondani a lejúrnak? Aztán a katonai mobilitási alap, az fontos lehet, hiszen a Via Baltica projekt támogatása szempontjából is ez fontos lehet. Társ finanszírozás 30%-os szinten nem elégséges a kohéziós országok számára. 70% az általános kohéziós támogatás, 85% határon átnyúló projektek esetében. Hololáj úr és kedves kollégák, még a bizottság is úgy gondolja, hogy a Real Baltica az valóban fontos Európa számára. Európának fontos kell, hogy legyen ez a projekt, és a folyamatosságot föl kell tartani. Köszönöm szépen a hozzászólását. Fiszkó René a szó. Köszönöm, elnök asszony. Azzal kezdem, hogy a Lyon Torino témára szeretnék reagálni meg kell, hogy állapítsam, hogy sokan foglalkoztak ezzel a mostani vitában. Ez nem egy francia olasz Európai Unió által finanszírozott projekt. A Lyon-Torino vonal rendkívül fontos Európa számára gazdasági szempontból, észak-dél-kelet-nyugat összekapcsolása szempontjából, és környezeti szempontból is, mert a szennyezés az nem áll le a határokon. Egy hetet töltöttem ott abban a völgyben, és tudom, hogy mennyire fontos ez a projekt. A francia szenátorok részéről hiányzik a szándék az alagút megépítése szempontjából. jean az olasz oldalra átnyúló alagútról van szó, a Vádi Szúzába. A hozzáférés francia kérdés természetesen, az infrastruktúrális témához tartozik, azt elutasították, gyakorlatilag elutasították a megközelítő utak megépítését, tudva azt, hogy a jelenlegi infrastruktúra háromszor annyi forgalmat is el tud bírni. Egy évvel ezelőtt készült egy értékelés a bizottság és a, a tanács és a parlament részéről a RTR, a TNT támogatása tekintetében. A bizottság a alacsony szénkibocsátású infrastruktúrákat és alternatív infrastruktúrákat kell, hogy támogasson. Például a közútról a vasútra kell, hogy áterelje a teherforgalmat, az áruszállítást. Modernizálásra van itt szükség. Ugyanakkor sajnálatosnak tartom, hogy a bizottság részéről a finanszírozás szintjén nem látszik az ambíció. Még egy megjegyzés sem lenne, itt a végrehajtásról szeretnék beszélni. A többi európai programokkal kellene egyeztetni, egyszerűsíteni kellene az adminisztrációs eljárásokat, több láthatóságra van szükség, és a projektek végrehajtására kellene koncentrálni közös infrastruktúra van szükség azért, hogy Európán át folyamatosan lehessen haladni akadályok nélkül. Köszönöm szépen, Szanszter úr, hol ül? Öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. A litván kolléga szavait szeretném megismételni közlekedés infrastruktúrási támogatást a következő EU pénzügyi több éves pénzügyi keret aspektusából kell megvizsgálni. Ez egy jó befektetés, így nő a versenyképesség, Európát közelebb lehet vinni a világ többi régiójához, EU hozzáadott értéket is lehet biztosítani, az EU költségvetési támogatása gazdasági lehetőségeket biztosítanak a határon átnyúló közlekedési projektek. Ez fontos az EU számára az ilyenfajta projektek végrehajtása. A Connecting Europe Facility segít abban, hogy Európa olyan projekteket valósítson meg, amelyeket nehéz lenne egyébként megvalósítani. Örülök annak, amit a bizottság javasolt a CEF folytatása tekintetében a következő programozási időszakban is. Az új kohéziós alap magas társfinanszírozási arányt határoz meg, Mindez ugyanakkor egy jó alap a kohéziós országokban is a projektek végrehajtására. Új elem jelenik meg a versenyalapú allokáció a pénzügyi támogatás területén, a militáris mobilitás javítása terén, és ezt is üdvözlöm. Azok a projektek, amelyek a jelenlegi MFF keretében kerültek elindításra, ezeknek a folytatását a következő MFF biztosítja. A balti régió a valós balti vasúti vonal három ország, Észország, Lettország, Litvánia összekapcsolását szolgálja, és nem csak Lengyelországot, hanem fin- és Finnországot fogja bevonni, hanem egy új, vasút, egy új folyosót fog megvalósítani. Folytatni kell ezeket a projekteket, és ezért ezt támogatjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nekem is vannak kérdéseim, én is föliratkoztam. Piszka úr, teljesen egyetértek önnel. A Lyon Torino a fő témája ennek a mai vitának. Ez valóban problémás. A szennyezés kérdését vetette föl. 2026-ra látjuk meg a fényt az alagút végén, és mi lesz akkor a szennyezéssel? Alternatív megoldás van, minden esetre a szennyezés ellen azonnal föl kell lépni, ez közegészségügyi kérdés. Ezzel egyetértünk. Uraim, azt szeretném mondani, hogy ma arra van szükség, hogy jó legyen a mérték, és hatékonyabbak legyünk. Többen elmondták, hogy fontos a határon átnyúló kapcsolatok megvalósítása, a határokon a jobb kapcsolat kialakítása. Ehhez hatékony európai eszközökre van szükség, a TNT támogatása tekintetében is. Ne, ne feledkezzünk meg a strukturális alapról, a kohéziós alapról, a regionális fejlesztési alapról. A területek szempontjából ezeknek is fontos a szerepe a mobilitás területén, ez az első megjegyzésem. Második megjegyzésem, én nagyon is hiszek a különböző finanszírozási eszközök összekapcsolásában, amit blendingnek hívunk, de a blending, figyeljünk oda, hogy a blending szempontjából először is szükség van egy hatékony költségvetésre, ahhoz, hogy előre lehessen lépni. Ha azt mondjuk, hogy összekombináljuk az eszközöket, és ugye akkor csökkentjük a költségvetést, hát ezzel nem értek egyet. Miért is? Egyszerűen mert az, az alatt az időszak alatt, amit végigéltünk, láttuk, hogy van az összekapcsolási mechanizmus, az úgynevezett Juncker terv, az FC, és hogy ha megnézzük pontosan a, ezt a tervet, akkor a közlekedés csak 9%-ot kapott, hát ez nem elfogadható. Úgy képzelem el, hogy a interkonnekciós alap a közlekedés ne csak 9%-ot kapjon a következő tervben, hanem minimum 20-30-40%-os legyen ez az arány a közlekedési projekteknél. És végül nem is fejezem be, sőt, már nem mondok semmit, már túl sokat beszéltem. Nagyon sok kérdést kaptak, és csak két percük van. Olalai úr kezdi, tessék önni a szó. Well, thank you very much, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony és a sok kérdést is. Legalább fél óra kéne, hogy válaszoljak rájuk, nem lesz könnyű őket így összetömöríteni két percben. Nagyon fontos dolgok hangzottak el, szinergiák, igen, legfontosabb. Hogyha transport projektről beszélünk, akkor mindig látni kell a tágabb környezetét, az energia környezetét, a digitális, infrastruktúrális vonzatait. A dekarbonizáció a digitalizációval ez, ez is szorosan kéz a kézben jár, ezek a közlekedés politika részei. És minden pénzügyi eszköznek úgy kell működnie, hogy egymást erősítsék ezek az összetartozó prioritások. A 60%-ig terjedhető környezeti támogatás révén nem lesz minden projekt zöld, ez azt jelenti csupán, hogy olyan infrastruktúrális projekteket támogatunk, amelyek a dekarbonizációhoz a lehető legkomolyabban hozzájárulnak. Hiszen a közlekedés a széndiokszid kibocsátás fő oka. Ezért támogatjuk például a belvízi hajózást, mert még mindig a hajózás a legtisztább közlekedési ágazat. Aztán a szinergiák máshol is ott vannak, az alternatív ö, meghajtások, gáz, elektromos, bio üzemanyagok. Aztán a digitalizáció, az úgynevezett smart, az okos mobilitás, mind, mind csak egymással összefüggésben szemlélhetők. Már a régi fogalmakban nem lehet gondolkodni, már a régi fogalmak hálózatában sem új gondolati hálók vannak. És igen, kis projektjeink is vannak, csak azok más facilitások alá tartoznak. A amiről itt mi beszélünk, az összekapcsolási eszköz, a fejlesztési alap, a kohéziós alap, a horizont, az Invest EU facilitás, az EFSY, ezek valóban nagy projektekre valók elsősorban, és ezekből is túl kevés van. Az IFSI alá sokkal több projektet kéne betenni. Korábban voltak grantek, megváltoztak az idők, most már csak proaktívan <clears throat> lehet bármihez pénzeket szerezni, a blendingre is, a magánszektor bevonását is sokkal nehezebb megszervezni. Ezek változások a világban. És csak akkor tudjuk a kiírt szinteket elérni, hogyha folyamatosan fenntartjuk a nyomást. Ne felejtsék a kollégák, kevesebb a költségvetésünk ráadásul, mint eddig volt. A bizottság ugye megpróbált uh, a lehető legtöbbet kihozni a lehetőségek közül, de e, ez csak a szolidaritással oldható föl, hogy kevesebb a pénzünk. A különböző ágazatoknak az adófizetővel szemben és egymással szemben is szolidárisaknak kell lenniük. 30%-kal több a pénzünk a közlekedésben, e, azokon a területeken, ahol bemutattuk, hogy hazárat értéket teremtünk, ezeket nem korlátozzák. Ilyen projekteket kell csinálni. De minden másképp van. A költségvetési tervezés is, a társfinanszírozás is, és az összekapcsolási eszköz is megváltozott. Nem lehet már azokat a társfinanszírozási arányokat megvalósítani, mint korábban a határokon átnyúló kapcsolatépítés megint csak más környezetben mozog, ezeknek nagyon nagy a hozzáadott értéke, és ezek viszont éppen ezért sikeresek is, és a, a cross-border rate arány ennek megfelelően nő. Tudom, hogy keves, kevés az időm, túlléptem már, de még a litván kollégának szerettem volna válaszolni. A Right az egy nagyon jó versenyképes projekt, és jó esélye van arra, hogy teljes finanszírozást kapjon majd a következő összekapcsolási eszköz által finanszírozott programokból. Csak ilyeneket kell csinálni, és folyamatosan képesnek kell továbbvinni, változtatni a projekteket. Nem tudok részletekben menni, de az új adó beforrás, adóforrásokat is a lehetőleg optimálisabban kell felhasználni, ezt igazolnunk kell. Ez is egy új feltétel. Sok-sok mindenre kell tehát odafigyelni. Köszönöm szépen, Lelaj úr. Hát megduplázta a felszólási idejét. Simpson úr, ön be tudja tartani majd a két percet? Próbálja már meg. Nem volt túl sok kérdés, ami hozzám szólt, szerencsére, de továbbra is abból indulok ki, hogy mindenki azt szeretné, hogy a tengeri autópályák bővüljenek, sok tengeri projekt legyen, nőjön ez a finanszírozási arány. De a görög kolléga azért mondott egy fontosat, az, hogy a periferikus régiókkal külön kell foglalkozni. A periferikus régiók ugyanis nincsenek benne azokban az alaptérképekben, amelyekkel mindenki dolgozik. És ez gond. A hajóközlekedésben ezek nem biztos, hogy periférikusnak nyilvánulnak. A periférikus régiók, mint például a görög szigetek, amelyek ugyan közel vannak hozzánk, de mégis periférikusok vagy a tényleg távol levők, a Kanári-szigetek, a, az Azori-szigetek, a Brexit révén most már Írország is olyan szigetországá válik, amely periferikussá nyilvánítatható, úgyhogy ezeket most mind a tentéhez kell kapcsolni. Egy finn kolléga mondta még az előző panelben ugyan, hogy a balti tenger mindig befagy. Igen. Éppen ezért költöttünk a jégtörőkre sokat, én nagyon sokat harcoltam ezen a területen. A ciprusi és finn érdekeket nem könnyű mindig egymással összeegyeztetni, de egy biztos, hogy a balti-tengeri hajózás az nagyon fontos gazdasági tényező. Önök képviselők. Én is az voltam. De mint politikusok, képviselők ö, azt látják, hogy ezen a területen szinten mindent szinte a kormányok döntenek el, és a képviselők maximum lobbizhatnak, és azt is megértem, hogy ö, otthon egyenként esetleg más célokért lobbiznak, de lobbizenek, akkor kérjen már a tengeri közlekedés jobb finanszírozásáért. Csak így lehet ezt elérni, tudom én ezt. Nyomják hátulról a kormányaikat, támogassák meg azt, amit a bizottság is kifejtett, hogy a tengeri hajózás költségvetését meg kell emelni. Ezt lehet, hogy a tanács tagjai nem fogják maguktól akarni, de Lobbizzanak, kérem, ezért. Minden koridorért persze, de főleg a tengeri autópályákért. Köszönjük, Simpson úr. És akkor, ha már lehet, akkor minket is támogassanak. Önök végül is valahol a parlament és a tanács között helyezkednek el nemzeti parlamentekként. Dünet úrnak adom meg végül a szót. Köszönöm. A bankkal kapcsolatban Kámer úr kérdezett, a kis projektek is érdekelnek minket. Vannak olyan termékeink, amelyek a kis projekteket összefogják, együtt finanszírozzák, és ez sikeresen működik számos területen. Tamá úrnak azt válaszolnám Romániából, hogyha kapunk egy finanszírozási kérdést, egy, kérdést egy tagállamtól, akkor azt a normál ö, hitelezési kritériumainkkal vetjük össze, nincs itt kivétel, nyújtsák be, amit akarnak. Vanderkamp úrnak mondom, az a beruházási bank nem alkot kamatlábakat, az, ez egy másik cég. Itt a finanszírozásnak egy olyan költsége van, amire nincs ráhatásunk. Nyilván eh, annyiban tudunk segíteni, hogy mivel mi 3A minősítésű szervezet vagyunk, mi olcsón tudunk hitelt fölvenni, eh, közintézménynek minősülünk, és ezt az olcsó hitelt továbbítjuk a, a hiteleseinknek, és még mindig alacsonyabb kamattal, mint bárhol azt meg tudnák szerezni. Végül pedig a Juncker tervről. Ez a magán és az állami szféra egymásra utalságából indult ki, és a magánszféra bevonását ösztönözte, ez jól sikerül, úgy tűnik. Ha azt akarjuk, hogy az ilyen Juncker típusú, a magánszférát is jobban mozgató projektek legyenek többen, akkor strukturális projekteket kell létrehozni. Köszönöm szépen! Lelai Simpson, Renett úrak, köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. És válaszoltak erre a sok-sok kérdésre. Jó, ritka alkalom volt ez. A költségvetés vita még csak eztán kérdő, kezdődik. Elbocsúsztatom vendégeinket. Monsieur Oettinger! Oettinger biztos úr, üdvözlöm szakbizottságunkban. Ez most csak egy rövid kérdéses válaszos eszmesere lesz. Aki nem tudná, Öttinger biztos úr, a költségvetésért felülős biztos, és nagyon eltökélt bizonyos új elvek alkalmazása mellett és a hosszú távú költségvetési tervezéssel kapcsolatban nagyon előremutató gondolatai vannak. Új mechanizmusokról beszél, ami témáinkra vonatkozóan is, az összekapcsolás vonatkozásában, hogy milyen hálózatokra van szükség, mit fog támogatni a jövő költségvetése, továbbra is a széndiokszid kibocsátás csökkentés az egyik fő prioritás, a periferikus régiók felzárkóztatása, a, a tengeri autópályák kérdése, az minket foglalkoztat főleg, és az interoperabilitás és a jó kihasználtság. Ezek mind költségvetési vonzatú kérdések, és akkor a digitalizációról nem is beszéltem. Ezekről volt ma itt szó kérjük, hogy világosítson fel minket ezen témák költségvetési vonzatáról, az ön elképzeléseiről, víziójáról, hogy ön szerint az európai infrastruktúrákat hol kell fejleszteni, milyen pénzek lesznek erre 2020 után, hiszen most a hosszú távú költségvetésről beszélünk, nem a jövő évéről. 10, percet adok Tinger úr. Frau Vorsitzende. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, európai parlamenti képviselők és nemzeti parlamenti képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim. Az önök konferenciája nagyon aktuális időben került megrendezésre, egy olyan időpontban, amikor elkezdünk a költségvetési keretről, valamint az európai finanszírozási eszközökről tanácskozni az elkövetkezendő évtizedre vonatkozólag. Európa volt a szabad mozgás kontinense, és továbbra is az. A Németország által elkezdett második világháborút követően a Rajna összes hídját lerombolták, most pedig Strasbourg és Kiel között, tehát Németország és Franciaország között negyedórás taktusban közlekedik villamos. És a mai Szászország és Lengyelország között, és ahol egykoron a hidegháború a hidegháború húzta meg a határt, most hidak állnak, amelyek összekötik egymással a városokat, régiókat, sőt tagállamokat. A teljesítőképes infrastruktúra további kiépítése éppen ezért nagyon jelentőségteljes közutakról, vasutakról, vízi útvonalakról, energiáról és digitális infrastruktúráról van szó. Az európai költségvetésben programokat akarunk elhelyezni, beékelni, mind, mindenütt ott, ahol Európa hozzáadott értéket teremthet. Olyan helyeken, ahol az európai koordináció, tervezés, finanszírozás jobb eredményekkel kecsegtet, mintha a 28 vagy 27 tagállamban külön-külön valósítanák meg mindezt. Ehhez jön még az is, hogy Európának van egy belső piaca. Az emberek szabad mozgása és az áruk és szolgáltatások szabad mozgása valósul meg itt. Gyártókként, termelőkként és fogyasztókként az egész belső piacot belakjuk, gyümölcsöket, zöldségféléket, háztartási gépeket és ruházatot vásárolhatunk az egész belső piacon. Biztos vagyok abban, hogy a jövőben még elmélyülten kell egyeztetnünk arról, hogy hogyan tudjuk a közlekedést optimalizálni, hogyan tudjuk a szinergiákat jobban kiaknázni. Mégis úgy hiszem, hogy az emberek egyre nagyobb szabadságot szeretnének, szeretnék el, maguk eldönteni, hogy hova mennek, hova szeretnének menni, hol érzik jól magukat, és szeretnék szabadon eldönteni azt is, hogy mit akarnak megvásárolni. Ezért az infrastruktúra fenntartása, kiépítése, továbbra is hangsúlyos szerepet kap. A TNT, a transeurópai hálózat az emberek és áruk szállítására létrehozott, illetve közlekedésére létrehozott hálózat, egy okos koncepció. A szükségesnek tartott gerinchálózat a tervek szerint 2030-ig épül ki, és az egész hálózat pedig 2050-re készül el a több éves pénzügyi kerettel együtt javaslatot tettünk arra, hogy a gerinchálózatot az elkövetkezendő évtizedben hogyan tudjuk tovább fejleszteni. Az elmúlt évek tapasztalatait a társfinanszírozási arányokról, az európai szintű koordinációról összegyűjtöttük. Az összes stratégiai hálózatnak koordinátora, saját koordinátora van, akik összekapcsolják egymással a térségeket és tagállamokat. Már a tervezés szintjén is fontos a koordináció. Mondok egy példát. Több mint 20 évvel ezelőtt a Rotterdam, Amsterdam, Rajna, Rúrvidék, Nekár, Majna, Bázel, Alpok, tengelyen egészen Torinóig koordinálták a tervezést, azonban a hatóságoknak az én hazámban, Németországban nem sikerült időben kiadniuk az engedélyeket. Ki az, aki elkészült? Svájc. A Gotthard alagút 60 km hosszú, 12 milliárd euróból megépítették. Ki az, aki nem készítette el a saját szakaszát Németország? Olaszországról ma nem mondok semmit. Ez azt jelenti, lényegében arról van szó, hogy a tervezést koordinálni kell. Az útvonal tervezést kell, meg, kell koordinálni. Koordinálni kell tovább az engedélyeztetési folyamatokat is, azért, hogy sikerüljön megépíteni közösen az infrastruktúrát, annak összes szakaszát egyidejűleg megépíteni. Ezért az európai koordináció nagyon fontos, a tervezésben résztvevő hatóságok koordinációja és az európai társfinanszírozás is fontos. Éppen ezért a terveink szeret, szerint a Connecting Europe Facility, az összekapcsolási eszköz, az elkövetkezendő évtizedben változatlan marad a költségvetését tekintve a Brexit ellenére. A CEF, a Connecting Europe Facility a jövőben nagyon jó forrás, nagyon megfelelő forrásokkal rendelkezik majd. Mind ami a közutakat, a vasutakat és a digitális területet érinti. A különböző európai kormányzatokkal tárgyaltam, és elmondhatom, nagyon fontosak számukra a határokon átnyúló ö, infrastruktúrák. Említeném például a Rail Baltica projektet Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország között. Az infrastruktúrális összeköttetés még mindig nem olyan jó, mint amilyenre szükség lenne a régióban élő emberek szempontjából. A, gáz, a földgáz vezetékek képítése, valamint az orosz áramhálózattól való függés megszüntetése. Ezek olyan stratégiai célok, amelyek már most a következő évtizedben nagyon fontosak. Vagy Észak-Németország és Dánia összekapcsolása, vagy Olaszország, déltiról Ausztria összekapcsolása és közvetetten Németországgal is összekapcsolnánk ezeket a térségeket. Tehát nagyjából megállapítottuk, mely projektekre van szükség, a tagállamokkal egyeztettünk a projektekről, most már a társfinanszírozást kell megáll- megállapítani, a társfinanszírozási arányt az európai költségvetésből. Mindezek európai hozzáadott értéket jelentenek. A CEF mellett javasoljuk ismét azt is, hogy a kohéziós programokból egy jelentős részt szálljunk adott esetben a tentére. Európa 27 tagállamáról beszélünk. A közúti és vasúti közlekedés per definíció nem, eleve kontinentális jellegű, ezért van szükség Svájcra és a nyugat-balkáni országokra is. Számítva arra, hogy Szerbia, Montenegró, Macedónia, Albánia, Koszovó a jövőben tagállamok lesznek, és Bosznia-Hercegovina is, most kell megteremtenünk az infrastruktúrákat azért, hogy már most megteremtsük a közös piac ottani megvalósulásának alapjait, a mozgás szabadságának alapjait, valamint az Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Bulgária, Görögország közötti szinergiákat megteremtsük a csatlakozni kívánó tagállamokkal. Szinergiákról van szó, közlekedési infrastruktúrák összefogásáról, az energetikai hálózatok összekapcsolásáról, hogy mindez megakadályozza a tájak és térségek szép szétszabdalását, emellett fontos a közlekedési áramlatok optimaz, optimalizálása, autonóm közlekedés, autonóm gépjárművek, digitalizáció, mindez ennek pedig egy időben kell megtörténnie mindenütt. Mindez összefügg a spektrumpolitikával és a frekvenciák odaítélésével, az 5G-vel, a modern digitális kommunikációs hálózat képítésével, az ötödik generációs közlekedési hálózat képítésével. Mindezen témáknál Európának nem szabad széthullani a 27 fragmentált térségre, tagállamra, európai kontinentális koordinációra van szükség. A szomszédainkat is be kell vonni, és Svájcot, a Nyugat-Balkánt, még Ukrajnát is, sőt Oroszországot is, hiszen a szankciók ellenére Szentpéter várból Kölnbe több száz teherautó indul el, és ugyanez igaz az Amsterdamból és Rotterdamból induló teherautókra, amelyek Kievbe indulnak el. A cef az Invest EU-val, a kohéziós alapokkal és a közösen meghatározott TNT projektje, projektjeinkkel pedig megteremtettük az alapjait annak, hogy az elkövetkezendő években elvégezzük a szükséges feladatokat. Végezetül engedjenek meg még két gondolatot. Az infrastruktúra stratégiai fejlesztését Európában ne hagyjuk a kínai, a kínai partnereinkre. Említeném itt a utat. És a stratégiai infrastruktúráinkat nem lenne szabad eladnunk, értékesítenünk. Bizonyos költségvetési nyomás, a költségvetési nyomás miatt nem szabad az infrastruktúránkat eladni a nem európaiaknak. A kikötőket is meg kellene tartanunk. A mobilitási szuverenitásról, a mobilitási önállóságról van itt szó, valamint a döntő, döntéshozatal képességéről itt az Európai Parlamentben és összességében az EU szintjén. Ezért a 16 plusz 1-es konferenciákat nagyon és az ahhoz hasonló konferenciákat nagyon veszélyesnek tartom, mert szerintem Európának soha nem szabad részt vennie abban, hogy oszd meg és uralkodj, hagyj játsszák mások ezt a játszmát. Még egy utolsó dolog, hogyha a Rail Baltikát most a tervezési fázistól el akarjuk juttatni a következő szakaszba, a kiírási pályáztatási fázisba, akkor világosan látni kell az elkövetkezendő évtized pénzügyeit mielőbb megvalósul ez, annál jobb. Ezért mindenkit arra kérnék itt a parlamentben, kérem támogassanak engem abban, hogy a több éves pénzügyi keretet, amely 2021-27-ig terjed, még az európai választások előtt meghatározzuk. Mert hogyha ez nem történik meg, akkor csak 2020 decemberében lesz világos a helyzet, és amíg nem tudjuk, hogy az elkövetkezendő évtizedben mennyi pénzt tudunk közutakra és vasútra költeni, addig a pályázatok kiresére nem lesz lehetőség. Addig nem lehet megállapodni a finanszírozásról, és ezzel időt veszítenénk. A stratégiai közlekedési infrastruktúra témája az egyik legjobb példája annak, hogy a közlekedés európai vála- hogy a költségvetés európai parlamenti választások előtti elfogadása mekkora előnyel jár, és azt is mutatja, hogy mekkora hátrányol jár a közlekedésre, a szabad mozgásra nézve, hogyha nem fogadjuk el időben. Még a választások előtt a költségvetést. Még egy utolsó dolog, amely kapcsolódik a az elmúlt napokban zajlott vitához, úgy gondolom, hogy a külső határokat ellenőriznünk kell, hogy tudjuk, hogy ki jön Európába. Ami a belső határokat illeti, itt újra vissza kell állítani a szabad mozgást. Hogyha a tagállamok közötti, az úgynevezett belső határokat egyre inkább nemzetállami és regionális ellenőrzés alá helyezzük, akkor a legjobb közlekedési infrastruktúra sem ér semmit, mert akkor dugók alakulnak ki, mert az ellenőrző hatóságok nem tudnak elég gyorsan dolgozni, nem tudják elég gyorsan ellenőrizni az utazó magánszemélyeket, tehérgépjárműveket és így tovább. Nagyon aggaszt az a vita, ami Németországban, kiemelten Bajorországban zajlik, Ausztriában és másutt. Emlékszem a fiatal éveimre, amikor Németországban Németországon belül, illetve a Baden-Württemberg és az Elzászi régió között hosszasan, el kellett, hosszasan kellett időzni az országhatáron. Ma nagyon fontos, hogy ne vesztegessük az időt, és a külső határok ellenőrzése számomra költséghatékonyabbnak, hatékonyabbnak tűnik összességében, és jobbnak az életminőség szempontjából is. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagy örömünkre szolgál, hogy azt halljuk, hogy a összekapcsolási mechanizmusra vonatkozóan a költségvetést nem csökkentik. Ezzel együtt vannak kérdések. Öttinger úr. Először is Prend úrnak adom meg a szót. Prend úr, egy perce van, csak egy perce. Rendben? Köszönöm szépen. Köszönöm. Elnök asszony, hogy ennyire odafigyel az időre, megmondja, hogy mennyi a felszólási időnk. Köszönöm. Köszönöm. Biztos úr, nagyon érdekes volt a prezentációja és szeretném azt is megköszönni, hogy megosztotta velünk ezeket az információkat. Nagyon örülök annak, amit mondott, hogy a kohéziót biztosítani kell, az infrastruktúrát meg kell védni, nem szabad ezt másokra hagyni. Ezzel egyetértek. Nagyon jó ez az eszmecsere, és az infrastruktúra prioritás kell, hogy élvezzen európai szinten. Brian Simpson úrral folytatott eszmecsere során hallottuk azt, hogy az államoknak is itt szerepet kell vállalnia. Sokat beszéltünk már elő, erről a kérdésről. Egy projekt megindításának az a feltétele, ami európai társfinanszírozást kap, az azt jelenti, hogy megfelelő finanszírozást, teljes finanszírozást kell biztosítani. Ez megállapodást jelent, ugye az európai tagállamok és az Európai Bizottság kötnek ilyen esetben megállapodást. Ugyanakkor vannak olyan projektek, amelyek jók a környezet számára, amelyek javítják a mobilitást, amelyek munkahelyet teremtenek, és amelyek pozitívak a torlódás elleni harcban is, ugyanakkor vannak ilyen jellegű projektek, amelyek most blokkoltak azért, mert megtakarításra van most szükség. Biztosként szeretném azt kérni, hogy gondolja végig a társfinanszírozás kérdését. Szerintem ez egy nagyon fontos téma. Köszönöm szépen, pont egy perc, rendben. Marinescu úr, egy percet kap ön is. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, Köszönöm szépen a beszámolót. Nagyon nehéz a helyzete, hogy minden tagállammal úgy tudjon tárgyalni, hogy az partikuláris érdekeikkel szembe menjen és érveljen. 2011-ben a bizottság 50 milliárdot javasolt, ez talán már a 54 lenne, 7 év eltelt, és nem 54 lett inflációval megemelve, hanem 42 milliárd a javaslat, akkor Cameron volt az első, aki csökkentette a költségvetést, és a legnagyobb költségvetés csökkentést a, a közlekedés területén hajtották végre. Jó, az akkor súlyosabb volt, mint a mostani, de de akkor esett vissza az infrastruktúra fejlesztés. Rövid kérdésem. 6,5 milliárd, amely ugye az előző összegnek egy lebantott része a mobilitásra. Mire lesz elég? Nincsen a rendeletben szabály arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan költsük el. Ö, tőlünk jöhet a javaslat, hogy hogyan legyen elköltve a szabályok. Mi teszünk majd ilyen javaslatokat, ne féljen. Nem akarjuk, hogy a katonai költségvetésekre költség. Általában a horizontális szabályok között sok végrehajtási aktust javasolnak, nem delegált aktusokat. Amikor legutóbb erről volt szó, ahhoz képest ez romlott a mi szempontunkból. Mindent önök akarnak levezényelni, minden parlamenti bevonás nélkül, az európai és a nemzeti parlamentek bevonás nélkül. Ez a választások előtt nem fog menni. Könnyen biztos, hogy nem. Kamatról úr kap egy percben szót. Köszönöm szépen. Meg tudnám mondani biztos úr, hogy mivel próbálják a migrációs és menekült problémát kezelni? Milyen költségvetési eszközök lesznek erre a külső határok megerősített védelmére? De ez az egyetlen és a legjobb módja a kérdés kezelésének, a határvédelem fejlesztése? Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm Ötinger úrnak is. Ez egy európai államférfi, akit itt most hallunk, de mi lesz akkor, hogyha a tagállamok megint nem ö, játsszák el a maguk szerepét? Legutóbb a parlament és a bizottság egy úron pendültek, most lehet, hogy másképp lesz. Mi lesz a belvízi hajózással, és hogyan lehet magánbefektetőket arra ösztönözni, mint ahogy a Beruházási Banktól hallottuk, hogy ebbe a témába ők is legyenek pénzt. Köszönjük, Messner úr, Kramer úr. Köszönöm az előadást. Az Odera, nem az Odera Neisse határ volt a, határ a világháború során, hanem az Elba. Ezt azért szögezzük le. De jókat mondott. Európai pénzekkel Katowice-től Vroszlavig Németországig elektromossá tették a vasútat, de az utolsó rövid szakasz nem épült meg Hamburgig, és ezért most már nem éri meg ezt használni, ezt a kiváló új pályát. Hogyan lehetne ezt az 50 kilométert végre már megépíteni? 100 millióból kijönne, ez ugye kutyafüle a többi összeghez képest. Kér Strasbourg, Freiburg Kolmárról viszont nincsen szó, pedig 70 éve tervezik a vasúti hidatot, és a állítólag a vasúti csomagban lenne egy egyablakos ügyintézés. Két milliós tételt töröltek, nem tudom. Ez nagyon kicsi összeg, és nagyon hasznos lenne, mi lenne az indoklása. Egyébként támogatom azt az elképzelését, hogy a költségvetési vitát még a választások előtt le kell zárni. a Szender asszony. Egy perc. Köszönöm elnök asszony, üdvözlöm Ötinger úr szeretném azt elmondani és azt megkérdezni, hogy milyen lehetőségeink vannak. Ugye a költségvetés az mindig ö, alacsony a kereslethez képest, az európai infrastruktúrákkal kapcsolatos igényekhez képest. Mit lehetne tenni? Ugye mindig beszélünk erről a Golden Rule-ról, egy aranyszabályról. A finanszírozás ugye fontos a tagállamok számára, hogy ne terhelje az állami költségvetést. Második kérdésem ahhoz, hogy jó értelemben kötelezzük, mondjuk inkább fogalmazunk úgy, hogy támogassuk a tagállamokat abban, hogy az európai kötelezettségeket teljesítsék a fővárosok szintjén, a fővárosokkal kapcsolatban mit tehetünk ön szerint? Például az európai szemeszter során felmérhetnénk a kötelezettségek teljesítését, az európai infrastruktúraépítés szintjén hogyan lehetne egy kicsit ösztönözni a fővárosokat, hogy az európai vállalásokat teljesítsék. Mert ahogy ön tudja, a nemzeti terveknek szinte semmi köze az európai vállalásokhoz. Köszönöm, Alaya Szender asszony, de Monté asszony, jönni a szó, egy perc. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlöm, biztos úr. A balkáni területről beszélnék, teljes mértékben egyetértek azzal, amit ön mondott, hogy fontos az integráció, a le, rendelkezésre álló finanszírozási eszközöket társfinanszírozással kell összekapcsolni, és ez támogathatja az integrációt a régió szintjén. A kínai befektetéssel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a bizottságnak van-e információja arról, hogy ezek nem visszatérítendő támogatások, vagy pedig valós finanszírozások. A meghallgatás a közlekedéssel, infrastruktúrával foglalkozik, de a mi szakbizottságunk felelősségi körébe tartozik a turizmus is. El is fogadtunk egy állásfoglalást az idegenforgalom támogatásáról. Támogatja-e azt, hogy legyen egy külön költségvetési sor, ami a turizmust tartalmazza? Közölöm, Demonti asszony, két kérdésem lenne nekem is. Megfelelő költségvetés kérdése el tudja azt mondani, hogy ugye holnap korlátozott lesz a költségvetés az Európai Unió előtt álló kihívások tekintetében. Gondolkoznak-e már ezen? Gondolkoznak-e ezen együtt a tagállamokkal? Melyek azok a tagállamok, amelyeknek többet kell majd befizetni költségvetésből, vagy pedig melyek azok a tagállamok, ahol erre nem lesz lehetőség? Aztán hogyan képzeli el, a költségvetési orientáció tekintetében. A közlekedés előtt olyan kihívások állnak, amelyekkel kapcsolatban nem hunyhatunk szemet. A klímaváltozás, a közlekedés hatása erre, itt valóban a dinamikát föl kell gyorsítani. Második kihívás, digitális forradalom. Ez föl fogja borítani, forradalmasítani fogja a közlekedést vannak már ugye valamennyire önjáró autók, de hát a digitális forradalom az sokkal szélesebb körül lesz mindenhol, és folyamatosan jelen lesz. Ötinger úr, köszönöm, ha választod a kérdéseinkre. 8 percet kap Ötinger úr, tiszteletben tartjuk a tolmácsok munkaidejét, úgyhogy 7 perce van. Meine Aufgabe besteht zuallererst. Az én feladatom elsősorban abban áll, hogy olyan költségvetési javaslatot terjesszek elő, amely ambiciózus, de realisztikus is. Hogyha itt a parlamentben Innen a parlamentből most a mezőgazdasági, innen a szakbizottságból, a mezőgazdasági szakbizottságba mennék, akkor mindenki azt mondaná, hogy tartsuk meg az eddigi finanszírozási szintet. A Szociális Szakbizottságban egész sor javaslattal állnának elő, az Oktatási Szakbizottságban ugyanígy, és aztán, hogyha elmegyek a tanácsba, akkor néhány tagállam azt mondja nekem, legfeljebb egy százalékot akarunk felső határként. Gyakorlatilag a kör négyszögesítése ezzel a feladatom. Jelen pillanatban a jelenlegi javaslat szerint senki sem lesz teljes körülön boldog. Hát, és akkor én sem vagyok boldog, mert hát, hogyha mindenki boldogtalan, akkor én sem örülhetek. És szerintem senki sem mondhatja azt is, hogy teljesen igazságtalan a javaslatunk. Korlátozott forrásokból megpróbáljuk kihozni a legtöbbet. Remélem, hogy sikerül egy kicsivel 1,0 fölé emelnünk a legfelső határt, a parlament 1,3-et javasolt. Egyértelmű, hogy önök itt a Transz a közlekedési politikában jó érvekkel tudnak szolgálni a források növelése mellett. Az európai költségvetésből nem lehet az összes infrastruktúrát finanszírozni. A kerülő út finanszírozása például nem a CEF-re tartozik. Lehet kohéziós programokból finanszírozni egy ilyen út megépítését, de ez elsősorban regionális feladat. Vagy mondjuk az olyan vasútvonalak építése, amelyek nem határokon át lépő vasútvonalak, elsősorban a helyi közlekedés szervezőkre tartozik, legyen szó a vasúti társaságról, vagy a nem, nemzeti tagállami kormányról. Sok téma kapcsán sok helyi politikus döntéshozó jobban tudja, hogy mi megvalósítható, mit fogad el a lakosság. Mi innen Brüsszelből nem tudunk minden infrastruktúra projektet végrehajtani, túl messze vagyunk az egyes helyi önkormányzatoktól, és ez egyébként sem felelne meg a szubszidiaritás elvének. Ami az európai szemesztert illeti, nagyon jónak tartom ezt az ötletet, hiszen világos, hogyha egy régiót vagy tagállamot meg akarunk erősíteni, hogyha beruházásokat akarunk ösztönözni a munkahelyteremtésbe, akkor az adópolitika mellett, az iskolák, egyetemek minősége mellett az infrastruktúra játszik döntő szerepet, és ehhez jön még a munkaerőpiac is. Éppen ezért elképzelhetőnek tartom azt, hogy az ország specifikus ajánlásoknál, a korábbiaknál erősebben figyelembe tudjuk venni a közlekedési infrastruktúrális javaslatokat, ajánlásokat is. És aztán elvárjuk, hogy a tagállamok ezeket az ajánlásokat elfogadják és végrehajtsák társfinanszírozás révén. Felmerült az operatív vezetés kérdése. Egy projektfinanszírozás elsősorban azt hiszem a DG Move kísérhet végig, jelen van a teremben a főigazgató, és hát Bulcs asszony a kolléganőm a biztosi kolléganiumban, ő felel ezért a témáit. A költségvetés végrehajtásáért én felelek, a 2050-es prioritásokért pedig elsősorban a parlament felel. Operatív szinten a bizottság és egy nemzeti tagállami kormány felel, Azért azonban a stratégiai döntéseket, a prioritásokat elsősorban a parlament, a parlamentek hozzák meg az Európai Parlament és a tagállami parlamentek. A magán szféra, szférából érkező finanszírozással kapcsolatosan azt mondanám, hogy sokszor azt látom, hogy a magánszférából érkező finanszírozás sokszor magasabb költségekkel jár, mint a, az állami finanszírozás. Németországban sokszor meg is tapasztaltuk ezt mert hogyha a magánszféra szereplői a mérnöki kompetenciájukat vetik latba, az nagyon jó, de hogyha csak pénzt akarnak keresni a projekteken, akkor sokszor az ő nyereségük vezet ahhoz, hogy a költségek megnövekednek, szemben azzal, hogyha például állam, az állami szféra finanszírozná a projekteket. A migráció csak közvetetten függ össze a mai témánkkal. Leginkább érintett tagállamok Bulgária, Görögország, Málta, Ciprus és Olaszország, valamint Spanyolország megsegítésének, illetve Lengyelország megsegítésének a finanszírozását is növelnénk. Lengyelország ugye Ukrajna miatt lehet releváns. Úgy gondolom ugyanis, hogy ez a szolidaritás egyik szükséges eszköze. Ugyanis amit ezek a tagállamok a földközi tengeri térségben lebonyolítanak, azt egyedül nem tudják megtenni, sem pénzügyileg, sem technikailag. Ezért a migrációs forrásokat meg kell növelnünk, ugyanígy a Frontexnek szánt forrásokat is. Utolsó dolog, a, a katonai mobilitásra szánandó több milliárdos összeg, Ről annyit mondhatok, hogy Európában a Védelmi Unió jegyében el szeretnénk érni azt, hogy a katonai felszerelés gyorsabban egyik tagállamból a másikba lehessen szállítani, ezzel akarunk felkészülni arra az esetre, ami remélhetőleg soha nem következik be. De meggyőződésem, hogy egy 60 tonnáig terhelhető hidat egy folyó fölött adott esetben békeidején is használhatunk. Átkelhetnek rajta gépjárművek, kerékpározók, sőt gyalogosok is. Nem tudom elképzelni, hogy olyan hidakat építsünk, olyan mobilitási infrastruktúrát, amely csak háború idején hasznos és békeidőben nem használható. Úgy gondolom, hogy a katonai infrastruktúrába való beruházásokat össze kell kötni a polgári infrastruktúrába történő beruházásokkal. Köszönöm. Monsieur Tinger, je tiens à vous Köszönöm, Ottinger úr. Szeretnék köszönetet mondani a Közlekedési Szakbizottság nevében. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és iránymutatást mutatott a munkánkhoz. Igaza van, jobb az együttműködés a bizottság és a parlament között, de a nemzeti parlamentekkel is. Fontos, hogy ezeket a közös célokat elérjük, hogy ezen tudjunk dolgozni. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok a következő jövőbeni munkájához. Tapsoljuk meg Öttinger úrra. Thank you. Great. Alors, mes chers collègues, Kedves kollégák, el szeretném mondani, hogy gyors volt, ugye kevés az idő, úgyhogy még egy információ lenne. Kérem, hallgassanak meg, még van két-három percünk. Annyit szeretnék mondani, hogy látják, milyen költségvetési kihívások állnak előttünk. Szükségünk van önökre. Arra van szükség, hogy az saját államokban otthon támogassák ezeket a kérdéseket. Mi itt az Európai Parlamentben mindent megteszünk ennek érdekében. Szeretném arról biztosítani önöket, hogy a közlekedési szakbizottság az Európai Parlamentben nagyon is határozott. Föllépünk azért, hogy megfelelő pénzügyi eszközök álljanak rendelkezésre a TNT projekt folytatása érdekében, hogy olyan összekapcsolási rendszer és mechanizmus alakuljon ki, amely megfelel az előttünk álló kihívásoknak. Az otthon, a tagállamokban tegyenek meg mindent ennek érdekében. A közlekedés esetében a cél az, hogy a napi állampolgári mobilitási igénynek feleljünk meg. Ez a mi célunk. Persze nem feledkezhetünk meg az áruról sem. Lehet, hogy az áruszállítás másképp fog alakulni a jövőben innovációra van szükség. A digitális eszközök hihetetlen lehetőségeket fognak megnyitni. Már most is vannak bizonyos megoldások, de ezeket ki kell bővíteni, és azt kell elérni, hogy mindenki legyen azon, hogy a jó tapasztalatok cseréje is működjön. Úgyhogy arra kérem önöket, hogy önök is hívjanak meg minket a parlamentjükbe, hogy maximalizálni tudjuk ezt a folyamatos eszmecserét. Remélem, hogy kellemesen töltötték ezt a mai délutánt. Úgy gondolom, hogy sikeres volt ez az eszmecsere. Rendelkezésükre állunk. A közlekedési bizottság ajtaja itt az Európai Parlamentben mindig is nyitva áll az önök számára. A jövőben lehet, hogy akár kétszer is tudunk évente találkozni, azért, hogy valóban folyamatos legyen ez az eszmecsere. Köszönöm szépen, köszönet a tolmácsoknak, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és ne aggódjanak, Dolgozunk közösen, harcoljunk közösen a megfelelő költségvetésért a közlekedés érdekében. Köszönöm szépen, és viszontlátásra!